Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte die, doch die Plätze einzunehmen, damit wir mit der Umweltausschusssitzung. Jó, jó napot kívánok! Eléggé nehéz programunk van, és rögtön kezdjük az egyes napi rendi ponttal. Rossi úr jelentése, amely a 13-as mögött lett volna, a 13-as elé kerül, és itt a növényi betegségek elleni védintézkedések nevű jelentésről van szó, tehát ezt előre hozzuk a 13-as pont elé. Hogyha nincs kifogása senkinek, akkor a második napi rendi ponttal folytatjuk a nyelvi rezsim észt és máltai kivételével minden nyelv hallgatható. Itt az Európai Parlamentben ma este egy rendezvényt tartunk, 7 és 8 óra között, tehát itt lesz a biztos, Porgyúr, és itt lesz a litván egészségügyminiszter Bertolini úr is a WHO-tól. Tehát este 19 órakor az Európai Parlament Hárt csoportja Palmanova és Linda meg Evan kolléganők vezetésével. Látom, hogy senkinek sincs kifogása, de még akkor a részletekről beszélünk. Van egy csoportunk, és pedig Nagy-Britanniából, még nem látom őket, 20 vannak, és pedig az energia ügyi és környezetvédelmi bizottságot képviselik. Ezen kívül még néhány trilógust is szeretnék bejelenteni. Az EVS jelentésről van szó, Belié kolléga nő anyagáról van szó, ez november 6-án lesz, és ezen kívül még van egy környezetvédelmi hatástanulmányunk is. Zanoni kolléga november 5-én lesz a trilógus, és akkor a motoros gépjárművek zajszintjéről, az OUSZKI jelentésről úgy szintén november 5-én lesz trilógus. Mivel minden kolléga, aki az elnökségben rend, jelen van, így eléggé kemény programot fogunk a következő hónapokban kapni. Az autók témájában holnap is találkozunk, és pedig a tanács elnökségével. Arról fogunk vitázni, hogy hogyan tovább ezzel a jogalkotási témával. Glenis Wilmot kolléganő jelentéséről van szó, és november 6-án lesz a trilógus először, és november 13-ára már megvan a következő trilógus. Tehát ezek voltak a trilógusok. Látják, hogy nagyon kemény programunk van, ami a trilógusokra vonatkozik. És kevesebb nem lesz az elkövetkezendő hetek során. Akkor átérünk a hármas napi rendi pontra. A május 29-30-i jegyzőkönyv elfogadása nincsen, senkinek kifogása, akkor elfogadjuk a jegyzőkönyvet, és akkor Rögtön elkezdjük a négyes napirendi ponttal, és pedig eszmecserét folytatunk Guido Rázival, az EMA ügyvezető igazgatójával. Mindig nagyon jó kapcsolatunk volt, nagyon jó kapcsolataink vannak Dagmar Roth Bérent révén az EMA-val, és természetesen ő is informál majd minket állandó az eszmecsere közöttünk, eléggé sok mindenről döntöttünk itt az elmúlt ciklusban. Dagmar Roth Bérent jelentéséről is szó volt, tehát az orvosi készülékek. Ez egy nagyon kemény anyag volt, nagyon ellentmondásos anyag volt a vita során és a 13-as napirendi pontunkról is szóltam már, és ez is vonatkozik az emára, tehát az az élelmiszerlánc. Volt egy kellemetlen élményünk is, ez pedig a költségvetési mentesítés. Remélem, hogy az idén jobb lesz, remélem, hogy sokkal többet beszélünk majd egymással, mint egymásról nem volt ez egy dicsőséges kaland, és remélem, hogy mindenki megfelelő érzékkel nyúl majd a témához. Nemrég Londonban jártunk. Ezt a utat is Rót Bérent aztán készített elő, és a titkárságot kiváló betekintést nyertünk az EMA munkájába. Nagyon produktív látogatás volt. Én is ott voltam az év első felében ezen a látogatáson. Erről is szeretnénk ma vitát folytatni, de először is átadnám Guido Rázinak a szót. Guido, tiéd a szó. Thank you, Chairman. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a szakbizottság tagjainak, hogy lehetőséget biztosít a számomra, hogy ma részt vegyek ezen az eszmecserén. A mai találkozó előtt volt egy nagyon hasznos látogatás, az elnök úr épp az előbb említette. Az ENVI szakbizottság idén februárban látogatást tett nálunk, és nagyon nagyra értekeltük, hogy milyen sok időt szántak a mi munkánkra, az együttműködésre, és remélem, hogy az önök számára is hasznos volt ez a látogatás. mint a látogatás következő lépése is tekintek a mai találkozóra. Szeretnék beszámolni az EMA újjászervezéséről, ennek okáról, és hogy az új szervezet hogy fog megfelelni a kihívásoknak, aggályoknak, amelyek az önök részéről felmerülnek, illetve a mi részünkről felmerülnek, és hogy fog hozzájárulni az emberi és az állati egészségügy javításához. Az első kérdés a hatékonyság. Az EMA hatékonyan kell, hogy működjön, ugyanúgy, mint egy nemzeti szintű szervezet, európai szinten is megpróbálunk mindent megtenni azért, hogy a megszorítások ellenére hatékonyan tudjunk működni, és ugyanazt a munkát el tudjuk látni kevesebb forrással sőt próbáljunk forrást, pénzt megtakarítani is. Gondolom ezt várják tőlünk. De erre azért is szükség van, mert az EMA munkája folyamatosan növekszik, új feladatokat kapunk. A farmakovigilancián és a farmakovigilanciai szabályok végrehajtásán jelentősen túlmutatnak ezek az új feladatok a közegészségügyi téma egyre inkább és egyre hosszabb és egyre globálisabb ellátási lánchoz kapcsolódik. Nem csak az Európai Unió vesz részt ebben a láncban, hanem nagyon sok az Európai Unión kívüli szereplő is. Sajnos ez problémákat is hoz az új termékek tekintetében, illetve a jól ismert régebbi termékek tekintetében is. Az ellátólánc ilyenfajta változása az európai hálózati kapacitás szempontjából is kihívásokat jelent, hiszen itt gyártás és elosztásról van szó szóval Európában és Európán kívül is. Az EMA már most is együttműködik a gyógyszerügynökségek vezetőivel, nemzetközi partnerekkel próbálunk kapacitást építeni, kompetenciát építeni, hogy fölkészüljünk ezekre a kihívásokra. Ha Európának több ellenőrzésre van szüksége, ez azt is jelenti, hogy a munkánkat ilyen irányban kell szerveznünk. Képesek kell, hogy legyünk képzések szervezésére, adatok, napra kész adatbázis biztosítására, és hogy együtt tudjunk dolgozni az Európai Ügynökségek hálózatával. Az új szervezetet nagyjából már kialakítottuk, most van egy ellenőrzési divíziónk és egy farmakovigilanciai osztályunk. 60 eljárás dolgoztunk ki és emberi és pénzügyi forrásokra is szükségünk van ezekhez a feladatokhoz természetesen. Bizonyos első eredményeket már fel tudunk mutatni. Két új ágazatot is létrehoztunk, azért, hogy a bizottságaink munkáját megfelelően tudjuk követni, és tudjuk követni a termékek életciklusát. Továbbá A bizottság számára fontos, hogy minőségi munka történjen, és a lehető legjobb információbázisra tudjunk támaszkodni. A második téma, amit említeni kívánok a szervezetünk szempontjából, hogy az érdeket felekkel szembeni vállalásainkat teljesíteni kívánjuk, együtt kívánunk működni az érdeket felekkel és a partnerekkel. A legtöbb folyamatot, akár érdekelt felekről, akár partnerekről, akár szakértőkről, akár gyártókról van szó, ezeket a kapcsolatokat próbáljuk úgy alakítani, hogy a szema legyen az adatbázis, mi biztosítsuk az adatbázist. És úgy gondoljuk, hogy egy olyan időszakot tudunk átölelni, kb. 20 éves korszakot tudunk lefedni. Természetesen az adatgyűjtés a különböző időszakokban, különböző módon, különböző célokkal történt. Ma viszont nagyon fontos, hogy az adataink frissek legyenek, nyomon követhetők legyenek, hiszen több mint 3000 szakértő és képviselő használja a döntéseihez a mi adatainkat. Az érdekelt veleink számára fontosak az új funkciók, elsősorban a farmakovigilanciai végrehajtás területén, de ezen túl is. Hiszen egyszerűbb hozzáférés kell, hogy biztosítsunk az adatokhoz, és a napi munkát meg kell könnyíteni ezen szakértők számára. Nagy kihívás áll előttünk. Ehhez egy nagy beruházás is kapcsolódik teljesen átalakítottuk az adataink struktúráját, az adatbázis struktúráját, természetesen a napi munka fenntartásával. 18, sőt, akár mondhatom, hogy 20 különböző adatunk volt, most pedig összesen négy pillér közé, köré szervezzük az adatokat. és a világon a legnagyobb adatbázist alakítjuk itt ki, természetesen a gyógyszerek területén, amelyet bárki kutathat, bárki hozzáférhet, természetesen a megfelelő hozzáférési szinten bárki adatot szerezhet ebből az adatbázishoz. Ehhez kapcsolódik egy új IT szervezés is, hiszen az integráció lehető legmagasabb szintjét próbáljuk kialakítani a hálózata. 28 különböző rendszer kell, hogy együtt működjön, és kell, hogy integrálja az adatokat. Operatív szinten az adattisztítás első köre évvégéig fog lezárulni. Itt az hatóanyagok lesz szó, hiszen ez a legfontosabb a négy pillér közül. Az új funkciók a farmakovigilancia szempontjából érvényes az elsősorban. 2014 második fél évére fogjuk az adatoknak ezt a területét tisztítani. Új érdeket fél divíziót is kialakítunk, illetve egy új osztályt, amely kizárólag adatintegrációval foglalkozik belső és külső szempontból, illetve az adatkezeléssel az új szervezetben. A biztonság nagyon fontos prioritás számunkra. Természetesen megértjük, hogy a hozzáférhetőség és a betegek számára a gyógyszerek elérhetősége is rendkívül fontos. Ez a végcél, és ennek eredkében dolgozunk és ezért is az egyik legfontosabb tevékenységünk az innováció ösztönzése, hiszen az gyógyszerigényeknek kívánunk végsősorban megfelelni. Bizonyára tudják önök is, hogy az innováció nagyon bonyolult folyamat, ráadásul változik a modell, egyre inkább az úgynevezett személyre szabott gyógyszerek felé történik az elmozdulás. Ez azt jelenti, hogy újabb érdeket felek is bekapcsolódnak a struktúrába. Fontos a bizonyítékok, az adatok gyűjtése, nagyon sok a értékesítést követő aggály, például a biztonsági kérdések, és természetesen azért márnak mindezekkel a változó körülményekkel is számot kell vetnie, és ezért magának az emának is változnia kell. Ezért új modellt keresünk. Most egy átmeneti időszakot élünk, hiszen a kockázat és a kedvező hatások egyensúlyát próbáljuk megcélozni ugyanolyan biztonsági szinttel. Véleményem szerint ez csak akkor lesz lehetséges, hogyha minden érdekelt felett bevonunk a szakmát, a betegeket, a kutatókat, az egyetemeket, és természetesen a kifizető intézményeket is. A lehető legjobb új szakértői hátrát kívánunk kialakítani, ami természetesen megfelel mindenki érdekének. Természetesen itt verseny is ki fog alakulni. Ezért egy új divíziót alakítottunk ki, ennek az elnevezése kutatás és fejlesztés. A név már egyetemen mutatja, hogy mivel fog foglalkozni ez a divízió. Szabályozási támogatást is fogunk biztosítani a KKV-k számára, az kutatók számára, az új társaságok számára, és minden olyan szervezet számára, akiknek korlátozott a tájékozottsága a szabályozási környezetről. Közös tudományos tanácsadást is biztosítani fogunk azért, hogy egy párhuzamos eljárás alakulhasson ki, és nem pedig egy egymást követő sorozata legyen az eljárásoknak. Ez a legfontosabb lépés az egyablakos rendszer eléréséhez. Ösztönözni kívánjuk a befektetés beruházást Európában, jobb és biztonságosabb gyógyszereket kívánunk biztosítani az emberek és az állatok számára is. Többé-kevésbé ezek az új szervezetünknek az építőkövei. Természetesen hosszasan is tudnék még beszélni ezekről a változásokról, de azt hiszem talán jobb, hogyha a kérdéseikre fogok reagálni. Ezért azzal zárnám a bevezetőmet, hogy köszönetet mondok a szakbizottság tagjainak, azért mert bíznak az ügynökségben. A javaslatok eredményétől, akár függetlenül is mondhatjuk, hogy úgy tekintjük, hogy engem, kollégáimat, az ügynökségünket támogatják, és köszönet ezért a bizalomért. Engedjék meg, hogy azt gondolom, hogy ez az utolsó alkalom a jelenlegi parlamenti mandátum során, amikor személyesen tudok köszönetet mondani egy személynek, ott Berennek. Ő volt a kapcsolattartó az MV és az Elma között, de ezen túl valójában nagyon sok tanácsot tudott, támogatást tudott biztosítani a számunkra, konstruktív kritikával ért sokszor felhívta a figyelmünket fontos kérdésekre, és így segítette az EMA-t, és ezen keresztül segítette a közegészségügy témáját. Úgyhogy köszönöm Dagmar. A szakbizottság titkárságának is szeretnék összetett mondani, hiszen folyamatosan tájékoztatást biztosítottak a számunkra, és Matthias Grottének is szeretnék köszönetet mondani, illetve az összes tagnak a támogatásért, az ösztönzésért, a bizalomért. Köszönöm. Vielen Dank. Köszönjük szépen Guido Rázinak ezeket a bevezető szavakat és a beszámolót a munkájukról. Két képviselőnk van itt, akik az EMA ügyvezetői tanácsát képviselő Dikó professzor és Delmár professzor. Ők is szeretnének szólni, az említett sorrendben kapják meg a szót a professzorok. Először is szeretnék köszönetet mondani Guido Rezinak és az Európai Parlament képviselőinek is, mivel a nehézségek ellenére, amelyekkel most együtt kell élnünk a gazdasági válság idején, mégis az EMA, az Európai Gyógyszerügynökség igazgatása kiválóan működik. Ez a fajta interakció ugyanis a különböző hét szakbizottság között nagyon jól működik, hiszen korábban ezek külön-külön működtek, de most koordinálják a munkájukat, szinergiák alakultak ki az egyes grémiumok között, és ez nagyon érdekes és kiváló eredményeket szül. És azért is köszönetet szeretnék mondani françois és hála illeti, hiszen a gyógyászati eszközökkel kapcsolatos, gyógyszerekkel kapcsolatos jogszabályalkotásban is fontos munkát végzett. Köszönet illeti az EMA ügyvezető igazgatóját és csapatát azért is, mert végül sikerre jártak abban, hogy az Alzheimer korral kapcsolatos kezelési irányelveket módosították, hiszen a klinikai vizsgálatok ezzel a betegséggel kapcsolatban nagyon problematikusak voltak, és hát ez egy nagyon jelentős probléma az európai betegek, az európai betegek családjai, a polgárok számára. Tíz évet eh, és sok-sok pénzt és forrás költöttünk erre a célra, hogy új gyógyszereket fejlesztenek ki, de nem jártak sikerrel, hiszen az iránymutatások nem voltak megfelelők, és itt sikerült most változás elérni. Tehát az Alzheimer kór kialakulása és kezelése eddig már felemésztett milliókat, milliárdokat, de azért is javasoltam azt, hogy klinikai vizsgálatokat e, ezen túl a betegség kialakulásnak kezdetekor végezzék el, tehát az enyhe e, szakaszban, amikor még a betegség nem alakult ki teljes mértékben. Ez az EMA a szokásos eljárásai helyett egy gyors eljárású klinikai vizsgálati rendszert javasoltunk, és itt valóban olyan betegségről van ugyanis szó, ahol sürgősen új kezelési módokra van szükség, tehát ez nagyon fontos, hogy az itt az eljárás, az forgalmahozatali engedélyezés és a klinikai vizsgálatok eljárása ilyen felgyorsult eljárásban tudjon megvalósulni. És hát eh, Európában e tekintetben is élen kellene járnunk, vagy legalábbis a legfrissebb eredményekkel kellene dolgoznunk, és hát ennek kapcsán az Európai Parlament munkáját is köszönet életi úgy gondolom, hogy szükség van arra, hogy megvitassuk a jelentőségét a, a, az újszerű terápiák megvitatásának. Rendkívül sok pénzt emészt ez ugye fel, és éppen ezért el kell gondolkodnunk arról, hogy milyen jogszabályokat hozunk ezen a területen, amelyek biztosítják azt, hogy a kompetens e, személyek a megfelelő EMA szakbizottságban a jövőben is együtt tudjanak dolgozni. Na most nagyon örülök annak is, hogy sok barátot látok, otthon érzem magam, ez egy nagyon inspiráló kezek. Köszönöm szépen, és köszönet élet az elnök urat is. Köszönöm szépen. Most pedig Lemár professzor kapja meg a szót. Köszönöm szépen, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy én is néhány szót szóljak az együttműködésünkről. A Guido Rázi és az igazgató tanács, illetve az EMA személyzetek közötti együttműködésről szeretnénk szólni. Egy dolgot már is említett Guido Rázi, a belső e, szerkezet átalakítás az emán belül, amely rendkívül fontos. Aztán a másik nagyon fontos említendő pont az a az ellentétes érdekek, az érdekkonfliktus kérdése. Úgy gondolom, hogy itt nagyon-nagyon egyértelmű szabályozásra van szükség. És engedjék meg, hogy, hogy néhány kritikus szóval is illessem ezt a területet. Én a tudomány területéről érkeztem, ugye már a vezetőségben is megvitatták az ellentétes érdekek kérdését, és, és hogyha egy szervezet vagy egy intézmény az ügyfele által kap vagy jut finanszírozáshoz, ugye ez egy problematikus lehet, és az ezzel kapcsolatos definíció nagyon homályos. Én egy egyetemről érkeztem, és nem tudom, hogy az intézmény, a szervezet, amelyet említenek, az egy egyetemet akar el, vagy egy gyógyszervállalatot, egy kutatóintézményet, hát, és ha ez valóban így van, a, és ezt, ezt a fajta összefonódást megtiltanák, akkor egy egyetemi munkatárs se, semmiféle más munkában nem vehetne részt, hiszen hogyha ösztöndíjat már részesül, akkor ő is kockázati tényezőt jelent, és mi hát mi magunkért felelünk, nem pedig egy egész intézményért, vagy egy testületért. Ez egy nagyon súlyos pont, és ezt át kell gondolni, hogy hogyan lehet ezt a fajta helyzetet tisztázni. Még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy szeretném mondani, hogy támogatom teljes mértékben, hogy ezeket az ellentétes érdekeket valahogyan tisztázni kell, de valahogy másképpen. Aztán egy másik pont, amely szintén fontos volt az EMA vezetősége számára, az pedig az általán díjakkal kapcsolatos szabályozás megvitatása. Hogy hogyan lehet a, a szabályozói hálózat fenntartatóságát biztosítani. Nyilvánvalóan itt is nagyon egyértelmű definíciókra, meghatározásokra van szükség, a felelőssége köröket nagyon világosan meg kell határozni, de az igazgató tanács említette azt is, hogy az ő felelősségüket, hatáskörüket és, és figyelembe kell venni, tehát őket is be kell vonni a díjakkal kapcsolatos, a díjazással kapcsolatos szabályozásba. Tehát figyelembe kell venni azt is, hogy hogyan lehet a különböző felelősségeken osztozni annak érdekében, hogy az díj vagy a díjazás szabályozását megfelelően tudjuk tisztázni a központi, illetve a nemzeti hatóságok tekintetében. Köszönöm szépen, köszönjük szépen, Lember úr! Most pedig akkor a felszólalók, először is Dagmar Roth Béránt asszony kapja meg a szót, Margaret Aukán, a Szúza és a többiek is szót kapnak, illetve Costello asszony is látom, hogy még jelentkezett. Nem tudom, valakit kihagytam-e. Ha nem, akkor így kezdjük meg a munkát. a Kudak asszony természetesen szintén szót kap, de először is Dagmar Roth Bérenté a szó. Thanks. Igen, igazi kihívás itt a dolgok reagálni Tudom, hogy François Grostet is kitér majd néhány dologra, amelyekről én beszélnék. Tehát nem akarok mindennel foglalkozni. Mindenek előtt eh, szeretném megköszönni Guido Rázinak. Nem csak azt, hogy eh, nagyon kedves szavakkal szólt hozzánk, hanem azt is, amit előadott nekünk. Be kell vallanom, nagyon tetszik eh, az, ahogy lassan megváltoztatja az EMA munkáját. Mindig úgy gondoltam, hogy nagyon büszkék lehetünk erre az ügynökségre, az egyik legjobb ügynökség Európában. De mindenképpen szükség volt változtatásokra. Ahogy említetted, hogy is, hogy is fejezte ki magad? Milyen kritika? Szimpatikus kritika, vagy valami nagyon jó szót használtál? Konstruktív, konstruktív kritika, ez nagyon jó, köszönöm. a múltban talán nem voltam mindig ennyire konstruktív, de az EMA eh, e átalakítására tényleg szükség van. Mindenki számára jó jel, hogy eh, vizsgálja meg, hogyan lehet a költségvetéssel takarékoskodni, és hogyan lehet a kevesebb költségvetéssel hatékony lenni. Enyhén eh, ellent mondanék az Európai Parlament képviselővel, nem az ügynökséggel. Úgy gondolom, hogy egy ügynökség üzenete nagyon fontos lehet a világban, nagyon nagy befolyása lehet ennek. Ezt pedig azzal kell aláhúznunk, hogy hogyan vizsgáljuk meg, hogy hogyan tudunk kevesebbet költeni. Ha az összes tagállam ezt tenné, akkor ez egy nagyon jó hozzárulás lenne a költségvetési takarékossághoz. De most néhány megjegyzésem lenne az EMA működéséről. Andreas Potter is itt van, aki felelős a bizalomért is, de tudom, hogy az EMA megbízhatósága elsősorban azon múlik majd, hogy milyen adatbázisokat bocsát a rendelkezésünkre. Ma internettel zajlik az adat megosztás, és ez nem volt mindig tökéletes a múltban. És néha nem is tudtuk, hogy mi történt azelőtt a pénzekkel, mielőtt ügyvezető igazgató lettél. De az biztos, hogy minden adatbázis. Tehát itt a farmakovigilanciára is gondolok, minél hamarabb működőképes kellett, hogy legyen. És hogyha visszagondolunk a menetrendre, tudom, Tehát itt a klinikai vizsgálatok esetében mindenki érdekelt abban, hogy jól működjön az EMA. Most a farmakovigilanciára áttérve Macmillan képviselő nem tud ma itt lenni, hogy reagáljon a felvetéseinkre, és ez össze is függhet más aspektusokkal is, de nagyon lényeges az, hogy figyeljünk a farmakovigilancia területén a visszajelzésekre is, és pedig minden termék esetében, hiszen ezek a termékek ott vannak a piacon. Esetleg eh, hallhatnánk valamit, hogy milyen elvárások vannak, milyen eh, becslések, és lenne egy személyes megjegyzésem is. Jó, hogyha emlékszünk arra, és elmondjuk a választópolgároknak is, hogy a gyógyszerek azért vannak, hogy segítsenek és hogy kezeljenek, gyógyítsanak. Nincs százszázalékos biztonság a gyógyszerek esetében, nincs százszázalékos vegyszer, mindenek van valami mellékhatása. Hogyha kifejlesztünk valamit, valami jót, akkor nem biztos, hogy a tudomány tíz év múlva nem talál valamilyen árnyoldalt abban a termékben. Ezt nem szabad elfelejtenünk. A tudomány fejlesztése számunkra jó, és más mint tíz évvel ezelőtt. Jó volt, hogy utaltál az innovációra és a orvostudomány szükségleteire. Hiszen ez nem mindig ugyanaz az érme. Néha az orvosi igény, az orvostudományi igény más, mint a farmakovigilancia vagy az innováció. És Lemmel úrhoz lenne egy kérdésem. Itt az igazgatóság is szeretne ebbe beleszólni. Az igazgatóság úgy fogadja el a költségvetést, ahogy jön, és ezzel dolgozik. Az Európai Parlament jogalkotó testületének a tagja támogatnia kell. Tehát a menedzsmentnek semmilyen beleszólása nincs. Megkapják a költségvetést, és azzal gazdálkodnak. De felmerül az a kérdés, hogy egy gyógyszeripari szabályzó hálózat hozzáadott értéket képvisel, vagy nem? Lehet hozzáadott érték, hogyha mindenki vállalja a saját felelősségét. A nemzeti ügynökségek az európai ügynökséget csak akkor használják, amikor nekik úgy passzol. és nemzeti lajstromoztatáshoz, akkor az egy dolog. Viszont a nemzeti hatóságoknak is kell tanulniuk. Vannak kérdőművek, amelyek alapján kiderülhet, hogy a nemzeti ügynökségek megteszik a munkájukat. És a válasz az lehet, hogy bármikor, amikor egy gyógyszert engedélyeztetnek, van egy farmakovigilancia eljárás hogyha van a tagállamok részéről egy előadó, és hogyha ez az előadó tényleg komolyan veszi a munkáját, és jó minőségű anyagot készít felhasználható formában, akkor le a kalappal. És hogyha ez így van, akkor az EMA titkársága teszi meg a munkát. Viszont, hogyha nem, akkor valahol van valamilyen foghéj és a tagállamok akkor úgy gondolják, hogy újra finanszírozzák a saját költségvetésüket. De szerintem nem. Nem fogadhatjuk el. Szeretném, hogyha megértenének a kollégák, hogy egyrészt az európai költségvetés megnyírbálja az EMA költségvetését, ugyanúgy, mint a többi ügynökségét, és pedig az európai alkalmazottak számára ez minden esetben így van, a tagállamokra ez nem ugyanígy vonatkozik. Másrészt a tagállamok a nemzeti ügynökségeket európai alapokból szeretnék finanszírozni, és különféle bevételekből. Egy ilyen ügynökségnek eh, világméretekben dolgoznia, és a tagállamnak kell a nemzeti, inté, nemzeti ügynökséget támogatni, és hogyha a tagállam nem tudja támogatni, akkor ott valami baj volt. Nem lehet abba bízni, hogy egy előadó ír valamit, és ez majd áthidalja a nemzeti költségvetési hiányosságot. A ügynökségekkel folytatott munka néhány kisebb tagállam, egy-két nagyobb tagállam tevékenységében is nyomon érhető, mint például az én saját hazámról is beszélhetünk. De nem szabad a pénzről beszélni minőség helyett. Nem szabad pénzről beszélni a nemzeti jóvá, hogy nem lehet pénzről beszélni a felelősség helyett. Ez helytelen. És nyilvánvalóvá szeretném tenni, hogy a nemzeti ügynökségek csak is az általuk végzett munkáért kapjanak pénzt. Itt szeretnénk tisztázni, hogy a nemzeti hatóságokat azért fizetik, hogy számot adjanak arról előadók, jelentéstevők segítségével, hogy mit tesznek. És az EMA-nak is ez a dolga. Az EMA esetében ott van a pénz. És mondjuk szolgáltató mint a nemzeti ügynökség. Nagyon óvatosnak kell lennünk, hogy itt ne jöjjön létre szakadék. Egyfajta hosszas verseny a nemzeti hatóságok és az EMA között. Ez nem szolgálja az európai paciensek érdekeit, és én itt nagyon óvatos lennék. És itt van a holland, német és egyéb tagállamok jelzése. Köszönöm szépen. Dagmar Ruth Gutierrez Cortines, utána Margarita Auken. Oké. Okay. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy örömömre szolgál, hogy régi barátokat láthatok itt, a professzor urat, akivel együtt dolgoztunk. Én nem vagyok olyan szakértő, mint néhány kolléga, de azért egy dolog aggaszt. Itt a parlamentben mindig is aggasztott az, hogy amikor törvényt hozunk, ezeknél fontos a megfelelő végrehajtás. Az EMA itt a végrehajtásnak a felelőse. A kérdésem a következő. A farmakovigilancia tekintetében hogyan működik az új bizottság? Mik a legsúlyosabb, legbonyolultabb problémák a jogszabályok végrehajtása során? Köszönöm szépen, Margarita Okem. Thank you very much and thank you for coming. Köszönöm szépen, és köszönöm Rázi, hogy eljött a szakbizottságunkhoz, hogy bemutatta a munkát. Két megjegyzésem van. Szeretnék reagálni Lémár professzor úr megjegyzésére az érdekkonfliktus tekintetében. Szerintem a konfliktusok, érdekonfliktusok megelőzését nem kell fölnagyítani. Nagyon sok pénz van itt, és láttuk, hogy mi történik, amikor az emberek harcolnak ezért, és hogyha mi meg akarjuk szeretni a polgárok bizalmát, és hitelesek akarunk lenni, akkor egyetemvé kell tenni, hogy akik döntést hoznak a gyógyszerekről, azok részéről semmilyen érdekkonfliktus nem merülhet fel. Ez egy objektív kritérium. Ezt kértük a bizottság, megfelelő bizottságokban is, több alkalommal új európai intézményi szabályzatot, rendeltet kértünk, és a jó vezetésről is megfelelő szabályzatot akartunk hozni. Nagyon fontos, hogy tisztázzuk az érdekkonfliktus helyzetét. Dániában nagyon rossz esetek alakulnak ki, van egy, egy borzasztó helyzet, ahol az merült fel, hogy a generikus gyógyszerek egyáltalán legyenek forgalomban, és miért is? mert a Görögországban olyan nagyok a gazdasági nehézségek, teljes mértékben a csaló kezébe vannak, vagy mindegy, hogy hogy mondjuk ezeket, de a legjobb ember is, hogyha valaki kezében pénz van, akkor az torzítja véleményét. És ugyanez érvényes a díjakra, a munkák kifizetésére. Szerintem itt teljesen egyértelműen kell fogalmazni. Szeretem volna azt hangsúlyozni, hogy erre nagyon figyeljünk oda, hiszen vannak olyan szakértők is, akik nincsenek kapcsolatban a gyártással. Biztos, hogy vannak ilyenek. Az átláthatósággal kapcsolatban lenne egy kérdésem. A Güdorázia, de sajtó is biztos odafigyel most erre, hogy van-e bármi hír az új szabályok végrehajtásáról, amiket bevezettek az ombudsmani esetet követően a bizonyos intézmény esetéről van szó, ami az ombudsman elé került, és az átláthatóság a betegeket támogatta, nem pedig az ipart. és mi nagyon hálásak vagyunk a döntésért, hiszen végül is a két nagy gyártó részéről le kellett állítani a bírósági eljárást, hiszen félreállították az ombudsmant is, a dokumentumokhoz való információhoz való hozzáférést is leállították, az EU szabályozást is félre tették, és nagyon örülnék, hogyha erre valamilyen választ kaphatnék. Mennyi ideig fogják elhalasztani az új gyakorlat szerint a közérdeket, a beteg érdekeket, és mennyi idő szükséges ahhoz, hogy a betegek érdekét, a közérdeket a vállalkozások érdeke fölé lehessen helyezni a teljes átláthatóság támogatása mikor fog megvalósulni. Úgyhogy nagyon nagy reményekkel nézünk elébe, hogy előrelépésre tud beszámolni, és hogy nem kell még három évet várnunk. arra, hogy szavazni lehessen az új rendeletekről, amiket itt a parlamentben készítünk elé a klinikai vizsgálatok tekintetében, a gyógyászati eszközök tekintetében és a diagnosztikai rendeletre vonatkozóan. Olyan nagy előrelépés lehetne ez a teljes közérdek, a bizalom szempontjából. Köszönöm. Köszönjük szépen, Gerete Ogán, most pedig Paul de Szóza kapja meg a szó. Köszönöm szépen, elnök úr! Én is szeretnék köszönetet mondani az EMA igazgatójának azért, hogy eljött körünkbe, Rázi úr. Köszönjük a beszámolóját, és köszönjük, hogy beszámolt a szerkezeti átalakításokról az ügynökség berkein belül. Amennyire az én frakciómat illeti, vagy amennyire engem érint, ez a kérdés, a GUE részéről mi mindig is elleneztük azt az elképzelést, hogy 5%-kal csökkentsék a, az administratív költségeket, és hát ez ugye fűnyíró elv alapján mindenkit érintene. Mi sokkal ambiciózusabb javaslatot tettünk az uniós költségvetésre, ez az több éves pénzügyi keretre is vonatkozott volna, illetve a 2014-es költségvetése konkrétan is. Azt kell, hogy mondjam, hogy én, én nem tehetek arról, vagy nem én vagyok a felelős azért, hogy megszavazták az ügynökségi költségek csökkentését. Portugáliában mi azt szoktuk mondani, hogy rántották nem csináltunk, anélkül, hogy fel ne törnénk néhány tojást. De kérdés, hogy ezt az 5%-os költségcsökkentés hol is tudták érvényesíteni. Nyilvánvalóan az jó, hogy optimizálták az erőforrások felhasználását, de mégis ez mennyire hatékony. Nagyon örülök, hogy beszélt ezen kívül az adatbázisokról, és ez központi jelentőséggel bír. És hát beszélt arra is, hogy egyre jobban hozzáférhetővé kívánják tenni az adatbázisokat. Ez rendkívül fontos, hogy ezek hozzáférhetőek legyenek és összekapcsolják az adatbázisokat. Különösen a, az esetleges betegek számára, de a kutatók számára és az egészségügyben dolgozók számára is fontosak ezek az adatbázisok. Tehát az, hogy javult a helyzet ezen a téren, ez, ez valóban azt jelenti, hogy, és ez nagyon jó, hogy hozzáférhetőbbé váltak ezek a szaladbálisok, éppen ezért gratulálni szeretnék ezekhez az szeretményekhez. De emellett lenne azért egy kérdésem is, ugye elnefeltkezzen erről a kérdés, hogy pontosan hol is érvényesítették a költségcsökkentést. Az adatbázissal kapcsolatos intézkedések nyilvánvalóan közvetlen kiáltása van arra is, amit már Auken hogy felvetett, az átláthatóság kérdése. Tehát az adatok, a tanulmányok, az eredmények hozzáférhetősége átláthatósága is fontos, de most nem akarok nagyon hosszú ideig beszélni, csak még két kérdést szeretnék feltenni. Nagyon érdekelne a vélemény, ugyanis ezekkel a témákkal kapcsolatban. Az elmúlt hónapokban a szakbizottság uh, három, véleményem szerint nagyon fontos dosszéval foglalkozott. Azt gondolom, hogy nagyon fontos jövőbeli kiadásokkal is bírnak ezek a dossziék. Különösen gondolok itt a, az in vitro diagnosztikai eszközökre, a gyógyászati, orvosi technikai eszközökre és a klinikai vizsgálatokra. Ezek mind-mind nagyon fontosak a betegek biztonsága, kérdés biztonsága tekintetében, és fontos az is, hogy robusztus adatokat, eredményeket tudjunk felmutatni. Azt kell, hogy mondjam, hogy én nem igazán örültem a, a plenárison elfogadott módosításoknak az orvostechnikai eszközök esetében, ami pedig a klinikai vizsgálatokat illeti a szakbizottságban és a triológuson elfogadott eh, változat, tehát amit elfogadtak, az úgy gondolom, hogy sokkal jobb volt, mint az Európai Bizottság eredeti javaslata. Nyilvánvalóan vannak itt hiányosságok, gyengeségek, először is nem egyértelmű, nem világos a klinikai vizsgálatok esetében, a jóváhagyás kérdése. Talán az etikai bizottságnak a klinikai vizsgálatok előtt már meg kellene vizsgálni az eljárási rendet, a javaslatokat, mielőtt zöld utat kap egy-egy vizsgálat, már el kellene végezni néhány felmérés. Aztán, ami az technikai eszközöket illeti. Önök hogyan látják a magas kockázattal bíró orvostechnikai eszközök esetében mi lehetne a legjobb válasz, hogyan lehetne a legjobban garantálni a legmagasabb szintű betegbiztonságot Európa szerte. Ez egy nagyon egyértelmű kérdés, tehát a magas kockázattal bíró orvostechnikai eszközök esetében hogyan lehet a legmagasabb szintű biztonságot garantálni a betegek számára. Aztán következő kérdés. A klinikai vizsgálatokkal kapcsolatban. Néhány éven belül vajon az EMA adatbázisa ne, nem fog-e olyan adatokat is magába foglalni, amelyek nem mentek át a klinikai vizsgálatokon. Még egyszer köszönöm szépen, hogy eljöttek a szakbizottságba. Elnök úr, köszönöm, most pedig Frances Crostet kapja meg a szót. Euh, köszönöm, elnök úr. Először is szeretném azt mondani Guido Rázinak, hogy nagy örömömre szolgál, hogy eljött a szakbizottságunkhoz. Sajnálom, hogy nem tudtam meghallgatni a prezentációját, mert föltartottak itt a termen kívül. Ezt tényleg nagyon sajnálom. Szeretném elmondani, hogy teljes bizalmamat élvezi. Más kollégákkal együtt lehetőségem volt munkamegbeszéléseken részt venni az EMA-nál, és felejthetetlen élmény volt ez, mert annyira érdekes volt számunkra ez a találkozó, ez a megbeszélés és ott tudtam fölmérni, hogy milyen hatalmas munka áll önök előtt, és hogy mennyire komolyan veszik ezt a munkát, hogy mennyire fontosak az iránymutatások az önök munkájában. Mindezt elővezetve én is sajnálatosnak tartom, hogy 5%-kal csökkentették a költségvetésüket, hiszen folyamatosan többet, sokkal többet, sokkal több munkát kérünk Önöktől. Az Európai Parlament minden alkalommal, amikor Önökhöz szól, több felelősséget helyez az Önök vállára, és a költségvetés csökkentése nem teszi meg lehetősége, lehetővé, hogy erre a nagy igényre megfelelő, korrekt választ tudjanak adni. Ezért mostantól, és itt tudunk elkezdeni beszélni az érdekkonfliktusról, stb. Ez egy olyan helyzet, ami nagyon bonyolult, és nehezen tudnak ebből kilépni. Egy kicsit aggaszt engem is, hiszen érdekkonfliktus mindenhol van. Hogyha nincs egy minimális bizalom a munka kapcsolatban, akkor nem tudnak előrelépni, és fölmerül az a kockázat, hogy elveszítik a kompetenciáikat, a bizonyos személyek szakmai felkészültségét, tapasztalatát, pontosan azért, mert konfliktus merül fel. Igen, az átláthatóság nagyon fontos, ezzel teljesen egyetértek, de ez ne akadályozza meg önöket a munkájuk korrekt elvégzésében, és hogy a szükséges szakértelmet megszerezzék. Ezért mondják meg teljesen őszintén, hogy erről a témáról mit gondolnak. Mondják meg, hogy valóban az érdekonfliktus tényleg annyira jelentős problémát jelent, akadályozza a munkájukat, az ügynökség munkáját. Nagy örömmel szolgál hasonló módon, hogy a képviselőink itt ülnek, Niszko professzor úr, aki kollégánk volt, kiváló kollégánk volt több éven keresztül az Európai Parlamentben, és ők képviselik a parlamentet az ügynökségben. Úgy tudom, hogy nagyon szigorúan, nagy fegyelme végzi a munkáját. Az új farmakovigilanciai tevékenységek tekintetében a kérdésem, hogy ez elégséges, zavarja önöket, hogy csak ez a finanszírozás áll rendelkezésükre a tulajdonosok részéről, a jogtulajdonosok részéről. A Kérdésem, hogy mit gondolnak erről, mit gondol erről? az tulajdonosa ugye nem fizethet kétszer a tagállamnak is, meg az EMA-nak is, hiszen ugyanaz a farmakovigilanciai tevékenységről van szó. Kérdés, hogy itt van-e párhuzamosság, vagy nem, erre várom a válaszát. Aztán a rendelet második cikke, amely az adatbázissal foglalkozik. Nem aggódnak -e azért, hogy az ilyenfajta számítás korlátozást jelent. Mert lehet, hogy ugyanannak a gyógyszernek több érdekelt fele lehet. Van csomagolás, van felhasználás, és nincsenek a sokoldalú aspektusnak problémás hatása a munkájukra. Más kérdésekkel a kollégák foglalkoztak, de még egy kérdés amit föl szeretnék tenni. Az Európai Parlament októberi második plenárison elfogadta a betegbiztonsági rendeletet. A gyógyszerek felhasználásáról szólt ez. Szeretném tudni, hogy ennek milyen hatással lesz önökre, mit kívánnak tenni, hiszen ezek eléggé kényes kérdések, a Franciaországi Ombudsman szerint is Dániában is felülnek problémák, úgyhogy ezt a felhasználást kérdést szeretném, ha tisztáznák. Merci, François Grosztet. Köszönöm szépen, François Grosztet. Jana Kudakis, azt mondja, a következő felszólaló. Parancsolj. Köszönöm szépen. Ó, már azt hittem, hogy elfelejt. Szeretném megköszönni, hogy eljöttek, és én is szeretném elmondani, hogy nagyon sokat tanultam a látogatásunktól. Szeretnék itt valamire még utalni. Általában soha nem szoktunk úgy rántottát csinálni, nem is tudunk úgy rántottát csinálni, hogy ne legyen tojásunk, hogy ne vegyünk tojást, és nem tudunk úgy sem omlettet csinálni, hogy ne verjük fel. Törjük fel ezeket a tojásokat. Tehát pénzről beszélünk, és ha pénzről beszélünk, akkor óvatosnak kell lenni de van Görögországban generikus gyógyszer. Múlt hétvégén jártam ott, és volt a patikában generikus gyógyszer. Mindenképpen szeretném elmondani, hogy valószínűleg a jövőben is hasonló megszorítások lesznek, mint most egész Európában. Konstruktív kritika. A farmakovigilanciai díjak tekintetében két pontot szeretnék kiemelni. Hogyha jól értem, akkor itt az EMA itt mindent szeretne kézben tartani a megfelelő hatóságokkal a számítógépes rendszerrel. És nagyon fontos, hogy ez a számítógépes rendszer minél hamarabb meglegyen. De azt hallottam, hogy ez nem igazán fog működni, nem sok a közeljövőben, nem tudom, hogy hol tartunk. Nagy örömemre szolgált az is, hogy a bizottság által javasolt díj nagyobb volt, mint amit a gyakorlatban önök alkalmaztak. Ez nagyon jó. Nagyon fontos ez a bizalomépítéshez is. Tudom, hogy néha ez nagyon nehéz, tudom, hogy nagyon keményen fáradoznak ezen, de az biztos, hogy kevesebb lesz a pénzünk, és a másik kérdésem pedig a készen már a számítógépes program. Köszönöm szépen, Janakodákis kolléganó. És én nem fogom elfelejteni, soha nem fogom elfelejteni, ha jelentkezik, és különben is rajta van a felszólalók listáján. Guido Rázinak adom most vissza a szót. Kapott egy pár kérdést, ötletet. Tehát Guido. Okay, thank you. I, I try... Köszönöm. Igyekszem minden kérdésre válaszolni. Elnézést kérek, hogyha esetleg mégis valamit elfelejtenék, akkor emlékeztessenek. Megpróbálok eh, néhányat összekapcsolni. Néhányan eh, hasonló kérdéseket tettek fel. Lemez professzor azzal kezdte, hogy két alappontról szólt, tehát milyen érdekkonfliktus van itt a szakértők esetében? És ezt mások is felvetették. Ruth Bérent asszony is, Auken asszony is, Sousa asszony is, és Krosztet asszony is. Tehát szeretném elmondani, hogy most pillanatnyilag mi az aktuális helyzet. Szeretném azt is elmondani, hogy örültünk a látogatásuknak, és azt is szeretném elmondani, hogy egyensúly szeretnénk keresni, hogy a legjobb szakértelem legyen nálunk, és hogy ez mindenkihez eljusson. Természetesen a jövőben is nagy figyelmet fordítunk arra, hogy ne legyen interferencia a szakértőink szakvéleménye és esetleges helyzetük között. Tehát ez bizalom romboló lenne. Tudjuk, hogy a tudományos világban eh, ki kell dolgozni módszertanokat. A módszertant abban a tekintetben is ki kell fejleszteni, hogy az érdekeket azonosítsuk. És itt a különféle szinteken kell megvizsgálni az érdekeket és meg kell vizsgálni, hogy hol lehet egy bizonyos érdeket megakadályozni. Tehát most konkrétabb leszek. Nincs világos módszertan. Fáradozunk rajta, de az biztos, hogy az igazgatóság hoz majd végleges döntést. Tudjuk, hogyha túlságosan csökkentjük a feszültséget, akkor az mindenképpen e, döntéshöz vezet. És elképzelhető az is, hogy a döntést megkérdőjelezik. Tehát nagyon óvatosnak kell lennünk. Az időkeret tekintetében tudjuk, hogy két, három, négy év nem elég, hogy egy bizonyos érdek megszűnjön. Nem mondhatjuk, hogy hat hónap elteltével egy bizonyos érdekkötődés megszűnik. Mindenképpen az érdek kötődés megszűnését kell alapul venni. Átláthatóság. A adatainkat publikáljuk, az emberek megnézhetik, és rámutathatnak, hogyha valami van, amit esetleg nem fedeztünk fel, hiszen nem vagyunk rendőrhatóság, természetesen megvannak a kapacitásaink. A transzparencia esetében ugyanazt mondanám, hogy úgy növeljük az átláthatóságot, hogy az összes bizottsági ülés anyaga, jegyzőkönyve publikus. Ez korábban nem volt így, hogy az ülések jegyzőkönyvei publikusak legyenek. És a bírósági esetekre is vonatkozik ez. Most megpróbálunk megfelelni az elvárásainknak, és természetesen az ombudsman elvárásainak is. Nagyon sok dokumentumot publikálunk, az egyetlen lehetőségünk az, hogy figyelembe vegyük a közegészségügy mindent átfogó primátusát személyes véleményem az, hogy menedzselt adat nyilvánosságra hozatali metodológia legyen. Mindenképpen szeretnék azonosítani lehetőségeket, hogy azon adatok legyenek publikusok, amelyek döntéshozattal alapját képezték, és szeretnénk azt is elmondani, hogy a döntéshozattal milyen feltételek alapján született meg. Nincs értelme ezeket az adatokat visszatartani. Természetesen az adatokhoz való nyilvános hozzáférés mindenképpen bizalomépítő jellegű. És a az európai kis- és középvállalatok érdekeit szolgálja majd, nem az Európán kívüli nagyok érdekeit. Olyan helyzetben vagyunk, hogy ki kell várni a bíróság döntését. Úgy gondolom, hogy eh, most az érdek összeegyeztethetetlenség problémáját megvilágítottam. Roth Bérend képviselőnő menetrendre kérdezett rá. az pedig az adatok nyilvánosságra hozatala. És Janakudakis asszony kérdése is kapcsolódik ehhez. Ahogy tudják, hát itt igen. Itt a tyúk és a tojás kérdéséről van szó. Hogyan tudunk egy megfelelő adatbázist felépíteni, megfelelő befizetésekkel, díjakkal, hogyan gyűjtsük be a díjakat? Amikor elkezdtem a mondandómat, akkor azt mondtam, hogy egy nagy befektetésről van szó, és mi bátran úgy döntöttünk, hogy lesznek megszorítások. Annak érdekében, hogy legyen meg az az alapvető technológia, amire a jövőben szükségünk van. Most azt mondanám, hogy az év vége előtt tisztázzuk az anyagokat. Tehát 18 adatbázisunk van, és körülbelül fél millió adatunk van, és különféle alkalmazások is. És az év végéig ezeket tisztázzuk. Ez azt jelenti, hogy külsős szakértőket bíztunk meg, hogy az adat bázisokat tisztítsák meg, nézzék meg, hogy hogyan lehet közérthető módon hozzáférhetővé tenni. Egyensúlyt kell találnunk az ipar szükségletei és a farmakovigilancia szükségletei között 2014-ben. Így előirányoztuk, hogy az érdekeltek megfelelő módon hozzáférhetnek az adatokhoz. Nem túl optimista az előrejelzést, eléggé konzervatív, tehát valószínűleg a jövő év második felére datálható ez. Az adat csere problematikus is lehet. Szeretnénk csomag alapon dolgozni, hogy eh, különféle hibákat kiküszöböljünk. És most az egész orvos tudományra gondolok, az egész gyógyításra, ahogy Rót Bérent asszony is rákérdezett. Úgy gondolom, hogy eh, az új adatbázisok, az új eh, adatbázisok főleg a farmakovigilancia területén nagy figyelmet kapnak. Eddig 60 különféle visszajelzést kaptunk a tavalyi év során. Mit jelent ez majd a termékekre, a régi termékekkel kapcsolatban? Igen, sok mindent nem értettünk, de azért tanulunk. Számos probléma eredhet a gyártásból, például a gyártásból, amely Európában nem létezett. De itt lehetnek orvosi tévedések is. És a farmakovigilancia eszköveivel ezeket is azonosítani lehet. Én nem emlékszem a százalékokra, hogy például a gyógyszerrel való visszaélés hány százalékért felelős. Tehát nem a gyógyszer maga, hanem hogy nem megfelelő helyen használják. Reméljük, hogy az új technológiával pontosan be tudjuk majd azonosítani, hogy hol van a gyógyszer problémájáról van szó, és hol van a felhasználás problémájáról szó. A gyógyszerek felhasználása egyre összetettebb lesz, és az emberek nagyon sokféle gyógyszert szednek kombinálva. Ez lett volna rövid vízióm, hogy hova kerülünk majd az új gyógyszerekkel. Az új gyógyszerek esetében a vizsgálat gyorsabb lesz, mint korábban, és sokkal gyorsabbak leszünk, mint korábban. A régi gyógyszerek esetében. A régi gyógyszerek esetében pedig finomra hangolást fogunk elvégezni. Ez pedig az off-label használatra is vonatkozik majd. Ez kicsit bonyolultabb, tehát nézzük meg az off-label használatot, ezt részben lefedi majd az új farmakovigilancia, és akkor ebből megtudjuk, hogy van-e ennek valamilyen kihatása. Tehát, hogyha nem a megfelelő célra használják a gyógyszereket. díjak és az igazgatóság, ez az én döntés hozatali kompetenciámon kívül van. Rót Érent asszony említette a nemzeti ügynökségeket. A véleményem szerint igenis van hozzáadott értékük. Szükségünk van helyi ellenőrzésre. A személyes véleményem az, hogy nagyon fontos azt látnunk, hogy óriási mértékben megnövekedik majd a kapacitásuk, hogy globális tekintetben vizsgálják a gyógyszereket. Tehát egyre nagyobb lesz a jelentőségük a gyógyszerek bevizsgálása tekintetében. Én ezért mondtam a felszólásom elején, hogy továbbképzést szeretnénk nekik adni, hogy energiáikat oda csoportosítsák, összpontosítsák, ahol szükség van rájuk. Nagyon sok kompetencia, nagyon sok kötelezettség, vállalás van a nemzeti ügynökségeknél, és a környezet pedig változik. Volt egy kérdés abban a tekintetben, hogy milyen nehézségeket tapasztalunk. Igen, nem pozitív dolgokat tapasztalunk, büszke vagyok az embereimre, hogy plusz személyzet nélkül is ilyen jó munkát végeztek. Itt újra csoportosíthattunk, újra kihelyezhettünk forrásokat, megnőtt a munkaidő óriási mértékben. Éppen ezért nagyon büszke vagyok a munkatársaimra. És nagyon büszke vagyok arra is, amit a hálózat tett a delegátusok, hiszen igazából a díjak nélkül nem tudnánk a előadókat megfizetni, a vizsgálatokat el tudnánk végezni, de díjak nélkül az előadókra nem jutna pénz. Itt számos országnak nagyon hálás vagyok, hogy hálózatot képeztek. Meddig mehetünk el ezzel, nem tudom. Hát nem lehet állandóan vészhelyzetben lennünk. Azonban eddig szerintem nagyon jól működött a rendszer. Auken asszony, úgy gondolom, hogy sikerült az ön felvetését is megválaszolnom. Nem tudom, elfelejtettem valamit. Szósza asszony, nagyon szépen köszönöm ezt a szimpátiát, hogy nem értett egyet ezzel az 5%-os csökkentéssel. 85 százalékban a saját munkánkból finanszírozok magat, 85%-ban szinte önfinanszírozók vagyunk, tehát nem terheljük meg az adófizetők zsebét. Éppen ezért csak egy százalékos csökkentés van, hiszen csak 15% a költségvetésünknek közpénz. Tehát megengedhetjük eddig az embereket. Itt az említett 60 folyamat nélkül bizonyos szolgáltatásokat központosíthatunk, hogy ne legyenek átfedések. És újra ki lehet helyezni forrásokat, áthelyezni. Éppen ezért éljük túl majd ezt a megszorítást. De nagyon sokáig nem leszünk így működőképesek a feladatunk ellátásában. A felügyeletek koordinációja, koordinációja is körülbelül egy 20-25 teljes munkaidő státusz jelent. Itt minden számít. De bizakodunk. És nem fogunk csalódást okozni a klinikai kísérletek. Igen, tudjuk, hogy ez vita tárgyát képzi. Itt eh, a klinikai kísérletek eh, nem feltétlenül eh, lehetséges kockázatot jelenlenek, de a mi szervezetünk sokkal jobb helyzetben van most. És ez azt jelenti, hogy virtuálisan foglalkozhatunk a klinikai kísérletekkel, anélkül, hogy további kiadásaink lennének. Ez pedig azt jelenti, hogy a bizottság támogatja megközelítésünket, néhány tagállam aggódik de kijelenthetem, hogy nagyon sok kiadást láthatunk majd, amely máshogy lent meg eddig. Most az adatokban nagyobb lesz az integráció. Tehát itt nem kell nagy befektetést eszközölni majd azért, hogy konzisztens adatbázisaink legyenek. ami az orvosi készülékeket érinti, a kockázatos készülékeket, ez természetesen a lehetőségeinken kívül van, amit erősen támogatok, az az, hogy legyen hozzáférés a szakismerethez, szakismeretekhez, hiszen számos új technológia, számos új gyógyszerellátási rendszer, új készülék, nagyon érzékeny és nagyon nehezen felhasználható. És itt egyszerűen szükség van a szakértelemre. Például a gyógyszer ellátás tekintetében. Megvan a szakértelem a gyógyszerek tekintetében. Természetesen elsősorban a közegészségügy biztonsága áll. Bármilyen döntés szülessen is, van egy szakbizottság, ahol ott van a szakértelem, amelynek segítségével jó döntéseket hozhatunk a közegészségügy érdekében. Akik eh, aggódnak, megnyugtathatjuk őket nem engedhetjük meg, hogy olyan diagnózisok legyenek, amelyet hát nem tudunk ellenőrizni. Tehát nyilvánvalóan a miénk az utolsó szó. A döntéseink konzisztenciai tekintetében, hogy mi juthat piacra. Azt hiszem, ez szinte minden. Elnézés, hogyha valamit elfelejtettem. Majd, ha valamit elfelejtettem, akkor emlékeztessenek. Köszönöm. Guido Rázi, ich glaub... Köszönöm szépen, Guido Rázi. Azt hiszem, hogy valamennyi kérdésre válaszol, Úgy gondolom, hogy kiváló áttekintést kaptunk arra vonatkozóan, hogy jelenleg az Emma berkein belül is az aktuális kérdések és nagyon szépen szeretném megköszönni ezt a részletes beszámolót, és szeretném azt is elmondani, hogy ami a költségcsökkentést illeti, hát ez csak bizonyos fokig működik, bizonyos fokig, hiszen tudjuk, hogy az EMA mit teljesít, és mi mindig szeretnénk azt támogatni, hogy még több feladatot vállaljon magára az EMA, de hát akkor az Európai Uniónak több vagy magasabb finanszírozást is kellene biztosítania, hogyha még több felelősséggel ruházza fel az emát, hiszen hogyha az ema még több feladatot kell, hogy ellásson, akkor, ak akkor ez azt is jelenti, hogy máshol ezt a feladatot a 21 tagállamban nem kell elvégezni, a bürokráciát ezzel leépítjük, ugyanakkor ennek ára is van. Tehát engem ez az 5%-os általános csökkentés bosszantott, de hát mm, most már utólag nem akarunk már ezen dühöngeni, de hát azért itt a fájdalom küszöböt a megszorítások tekintetében azt hiszem, hogy elértük. Önnek és csapatának továbbiakban is sok sikert kívánok, és hát remélem, hogy a jövőben is az együttműködés, az információcsere ilyen kiválóan működik, abban reménykedem, úgy gondolom, hogy az elmúlt években ebből mindannyian csak profitáltunk, éppen ezért hálás köszönet illeti önöket. So, jetzt möchte ich... Most pedig szeretnék ismételten egy brit eh, vendégcsoportot üdvözölni az energiaügyi és éghajlatváltozásra foglalkozó minisztérium munkacsoportját szeretném üdvözölni itt az Európai Parlament Környezetvédelmi Szakbizottságában. Most pedig folytatjuk munkánkat, a következő napi rendi pontunk az a hatos naprendi pont majott jogállásáról van itt szó, de hát most figyelmeztetnek, hogy túl gyors voltam, hiszen először Chris Davis kapja meg a szót, a, a végrehajtás jelentés, a széndiokszid leválasztás és tárolási technológia kifejlesztésére és alkalmazására, tehát Chris Davis kapja meg először a szót. Köszönöm, elnök úr, ígérem, hogy én nem fogok megfelelkezni önről, és nagyon hálás vagyok a szakbizottságnak, hogy lehetőség nyílik arra, hogy a végrehajtási jelentéssel kapcsolatban benyújtott módosítók egy részét itt át tudjuk tekinteni. Csak hogy egy kis háttérinformációt is adjak, emlékeznek arra, hogy a Nemzetközi Ügynökség úgy határozott, hogy a világ kibocsátásának 20%-át kellene CLT technológiával leválasztanunk, hogyha 2050-ig nem akarjuk még inkább növelni az átlag hőmérsékletet és, és hát ahhoz, hogy el tudjuk a leg, kisebb költségek mellett a célkitűzésen érni, szükség van a céltére. Az Egyesült Államok, Kanada és Kína foglalkozik már CLT fejlesztése. Ennek az oka az, hogy ott üzleti modellt alakítottak ki, nálunk sajnos ez hiányzik és hát túlzottak is voltak az elvárások azzal kapcsolatban, hogy magánszféra milyen szinten fog akár a finanszírozás tekintetében is beszállni. A pénzügyi, üzleti modell a CLT esetében mindig is állami támogatásra támaszkodott, illetve egész egyszerűen abból indultunk ki, hogy nagyon magas lesz a kibocsátási egységek ára, azaz, hogy a cégeket ezzel motiváljuk arra, hogy ne kelljen ilyen magas árat fizetni a kibocsátásokért, ezért ki fogják fejleszteni a leválasztás és tárolási technológiákat. De ez az üzleti modell sajnos nem működött, összeomlott ez a megközelítés. Amikor a szabályozási uh, keretről megállapodtunk, és, és én jó magam is felelős vagyok ezért, hiszen én voltam az előadójának a tében. Hát itt igencsak irreális elvárásokat számasztottunk. Például vegyünk egy németországi vegyipari vállalatot, hát sok ilyen cég van Németországban. És hát ők a légkörben sajnos egy az egyben ki is bocsátják a, a feldolgozás során keletkezett széndioxidot. Hát Németországba származik elnök úr, és Merkel kancellár asszony ugye, aki az anyjának tekinti magát, Németország anyjának tekinti magát, az elnök urat tekintetjük a Németország nagy bácsiának. Tehát ön is jól tudja, hogy ezek a cégek csak komoly széndiokszid kibocsátással rendelkeznek, és az egyetlen jelenleg elérhető technikai eszköz arra, hogy ezt valahogyan semlegisítsük, az az, hogy leválasztjuk, és a föld alatt két kilométerrel a földfelszín alatt a kőzetben tároljuk ezt a széndiokszidot ugye itt a vegyi vállalatok esetében kibocsátott eh, széndiokszkról van szó, de hát nem tudom, hogy reális -e azt várni egy vegyipari vállalattól, hogy építsen tárolót, aztán csővezetéket az északi tengerbe, és tehát ez egy teljesen más világ, az olajipar foglalkozik ilyenfajta csővezetékes megoldásokkal, de a vegyipar nem igazán van otthon ezzel a területen. És hát azt várják, várjuk, hogy ők lépjék meg az első lépést, és sokkal nagyobb csővezetékeket építsenek ráadásul az elsők, mint amire szükség van, hogy mások becsatlakozhassanak majd ezekbe a csővezetékekbe. Hát itt úgy gondolom, hogy valamiféle közférabeli állami támogatásra szükség van ahhoz, hogy a jövőben valóban biztosítani lehessen azt, hogy a lehető legkisebb költségek mellett kiépüljen egy ilyen csővezetékhálózat, vagy más tárolási lehetőségek megvalósuljanak. Tehát mi itt elméleti szinten ezt elvártuk volna, de a gyakorlatban ez az üzleti modell, amint mondtam, nem igazán működött. Tehát a CLT technológiának az elindításához valóban tőkéhez van szükség, a szabályozói oldalról mindenki érdekelt ebben. A három G, a zöldek, a GUE és Króte azok, akik támogatták ezt, de most a módosítók nem kifejezetten konstruktívak pedig a zöldek sok esetben konstruktívak szoktak lenni, de ön elnök úr, hát mi nem igazán sűrűn képviselünk más álláspontot, de úgy gondolom, hogy ebben a kérdésben itt bizony ellenkező oldalon állunk, hiszen úgy tűnik el, hogy maga nem szereti a CLT-t. Ugye? Igazán van? Nem támogatja a széndiokszid leválasztásos tárolást. Nem csak öntől, de másoktól is kaptam számosan módosított amelyek úgy tesznek, mint a tagállamoknak nem kellene kulcs fontosságú szerepet játszani a e technológia kifejlesztésében. Vannak olyan képviselők, akik egyáltalán nem szeretnének állami támogatást biztosítani a technológiához, semmilyen innovációs alapon keresztül se, vagy más forráskon keresztül. Hát, aztán a CLT ugye nem csak az ipar szempontjából fontos, hanem például a foszilis tüzelőanyaggal működő erőművek esetében is fel lehetne használni ezt a technológiát. De a közféra bevonására szükség lenne. A bizottságnak is segítenie kellene azt, hogy különböző tárolási lehetőségeket feltárják, például az északi tengerben. Ez ugye mindentől távol van, éppen ezért általában nem szokták ezt ellenezni. De hát úgy tűnik, hogy a hosszú távú felelősség E, egyszerűen felelősségvállalással kapcsolatos elvárások túlzottak. A, a magánszféra nem fogja vállalni ezt a fajta felelősséget. És hát a magánvállalatok nem is tudják eldönteni azt, hogy ez most alkalmas tárolóhely vagy sem, a tagállamoknak kell itt eljárniuk, és hát a magánvállalatoknak ugyanakkor évtizedekig e, felelősséget kellene vállalniuk ezekért a befektetéseket, ami nem fog működni. Mindezek ellenére azért azok a módosítók nem teljesen haszontalanok, vagy legalábbis nem annyira, amennyire elsőre tűnnek. Tehát én itt azért konstruktív eszmecseréres kompromisszumokra számít A GUE, zöldek és Gróte álláspont, hogy a foszilis üzemanyaggal működő erőművek kell foglalkoznak. Én nem öm, teljesen ellenzem ezeket a módosítókat, úgy gondolom finom hangolhatjuk ezt, meg talán legalábbis a zöldekkel talán kompromisszumra tudunk jutni. Igen, ezen a téren is alkalmas lehet a CLT technológia a széndiokszid kibocsátás csökkentésére. Én nem akarok küzdelemben, harcba bocsátkozni a zöldekkel. Itt, itt tényleg arra van szó, hogy hogyan fogalmazzuk meg ezt a jelentést. De hát minden esetre nem tehetünk úgy, mintha nem létezne ez a probléma. A CLT azért is került napirendre világszerte, mert a, a széndiokszid kibocsátás a széntüzelési erőművekből például egyre inkább növekszik, például Kínában, jelenleg Amerikában a szénről inkább a gáztüzelési erőművek állnak, hát de továbbra is azért még beszéltünk kibocsátásról, és hát Kínában tudjuk, hogy mi zajlik. Hát ezek hosszú távú problémákat jelentenek, és hát ez a villamosenergia termelés, az a hosszú távú energia ellátás biztonsághoz is kapcsolódik, tehát úgy gondolom, hogy gáz és szén alapú kibocsátások Európában igenis növekednek. Tehát én itt nem akarok harcot, hiszen szeretném, ha minél többen támogatnák azokat a kezdeményezéseket, amelyek gyakorlati szinten is támogatnák az előrelépést. De mielőtt lezárnám a hozzászólásomat, visszatérnék az iparági kérdésekre. Tehát ugye múlt hónapban egy szénszegény menetrend került kidolgozásra, és itt arra van szó, hogyha bármilyen technológiát alkalmaznak arra, hogy a széndiokszid kibocsátás csökkent, csak akkor 2050-ig olyan 30%-kal tudjuk csökkenteni a kibocsátást, de hogyha 80%-ot akarunk elérni, akkor bizony a CLT technológiára lesz szükség. De hát már azt mondja, nem, nem, nem, de, de hát gondoljunk csak a cement gyártásra. De hát már el tudja a technológiát magyarázni, hogy a, a cement előállítás során milyen technológiákat használnak. De hogyha a mindent megteszünk, jelenleg 30%-os csökkentésön tudunk elérni, hogyha a céltére támaszkodunk, akkor 80%-os csökkentésre el tudnak érni. Ez a különbség. Más frakciók ezt már felismerték a szakbizottságon belül. Az iparági kibocsátások esetében bizony céltére van szükség ahhoz, hogy csökkenteni tudjuk a széndiokszidot. Aztán a vegyipari cégek kérdése Németországban. Hát ugye csővezetékeket kellene építeni, az egyetem beinduljon ez a a megoldás, hiszen jelenleg is leválasztják a széndiokszidot, egész egyszerűen tárolni kellene ezt, az északi tengerben ezt megtehetnénk, csak csővezetéken oda kell juttatni, de ezzel kell elindítani az egész folyamatot, hogy a tanulságokat le tudjuk vonni, és aztán a jövőben tudjuk bővíteni ezt a rendszert. És azok, akik a közvélemény reakcióitól tartanak. Megértem őket. Én, Egyesült Királyságban nekem nagyon egyszerű a, a helyzetem, nem is kellett kérdezni a frakciókat, mind támogatják a célt Nem kellett senkit megkérdeznem arról, hogy hajlandó -e egy olyan házban élni, amely alá ilyen széndiokszid tárolót építenek, hiszen hát mi az északi tengert egész egyszerűen kézzelfekvő megoldásnak tartanánk. Hazeldin professz úr egy előadást tartott ebben a témában, és a széndiokszid kibocsátás tekintetében a geológiai mutatók azt mutatják, hogy az északi tengerben valamennyi a következő száz évben kibocsátásra kerül széndiokszidot tárolni lehetne. Az erőművekből származó kibocsátás és más iparági kibocsátásokra is igaz ez, tehát évszázadokra megoldást tudnánk találni a széndiokszid tárolásra, így a közvélemény aggájait is mm, mm, nagy mértékben le tudnánk építeni. Aztán, ami nagyon fontos a módosítók esetében, az, hogy lássuk azt is, hogy ez a tagállamok hatáskörébe tartozik. Ha egy tagállam nem akar ezzel foglalkozni, nem akar CLT-t bevezetni, akkor nem tudjuk erre kényszeríteni, és nem is fogjuk kényszeríteni. Nem lehet egyetlen egy céget sem arra ösztönözni, hogy, hogy CLT-vel foglalkozzon, ebbe investáljon, hogyha az adott tagállam kormány ezt nem támogatja. Tehát teljes mértékben a tagállamoktól függ az, hogy CLT technológiákat kívánnak-e bevezetni, vagy sem. És hát az is rajtuk áll, hogy adott esetben finanszírozni is hajlandóak-e ezt, vagy sem. De én csak azt szeretném elérni, hogy azon tagállamokat, amelyek szeretnének CLT technológiákkal megoldást elérni, azokat ne akadályozzuk ebben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Chris Davis. Ez egy nagyon kedves példa volt ez a 3G. Most pedig akkor az árnyékelőadók fogják megkapni a szót, és uh, Grosztett asszony fog szót kérni Gardini képviselő helyében? Jól látom ezt? Igen. Nem Gardini asszonyi a szó, és aztán Rodriguez kollégája szó. Elnök úr, itt valamilyen hiba történt, és saját nevemben kértem szót, és nem árnyék előadóként a néppárt részéről. Most folytatjuk az S és D-vel. Rodriguez kolléga az első árnyék előadó, és utána a többi. Köszönöm, elnök úr az összes jelentés tekintetében, ami itt a szakbizottságban készül, hatalmas a vita, nagyon eltérőek az állásfoglalások, és ez sem lesz kivételes. Kezdetétől fogva látjuk, hogy hatalmas a véleményeltérés a frakciók között, a tagállamok között, sőt, akár frakción belül is. Ez is azt bizonyítja, hogy az Európai Parlamentben milyen gazdag vitákat folytatunk. Mi is a jelentésnek a célja? a széndiokszid leválasztást és tárolást ki kell alakítani azon országok számára, amelyek ezt kívánják. Az előadó is ezt mondta, hogy amely ország ezt nem akarja, azt nem lehet erre kötelezni. Nem megújuló energiaforrásról van szó, hanem kiegészítő intézkedésről van szó, amelynek a célja, hogy hatékony módon csökkenjen a széndiokszid kibocsátása a légkörbe. Szeretném tisztázni, hogy a CLT-nek bármilyen fejleményei következnek be, nem szabad elfelejteni azt, hogy az Európai Unió célja az megújuló energiaforrások használatának az ösztönzése. Ez egy olyan technológia, amely lehetővé teszi, hogy a fosszilis energiaforrással működő erőművekben keletkező széndiokszidot lehessen elvezetni és tárolni. Természetesen támogatjuk, és úgy gondolom, hogy a tekintetben konszenzus van, hogy a CLT a bizonyos iparágak esetében fontos szerepet játszhat. A CLT esetében elmondhatjuk, hogy talán nem az ideális megoldás, de véleményünk szerint lehetőséget ad arra, hogy reálisan elérjük az Európai Unió bizonyos tagállamaiban a kitűzött célokat, ahhoz egy el is hangzott. A foszilis energiaforrások használata még mindig jelentős az energia mixben Európában. Az Európai Bizottság a 2013 márciusi közleményében megállapította, hogy a CLT technológiáját mindenképpen alkalmazni kell, hogyha a kétfokos növekedési határt be kívánjuk tartani. Jelenleg nem tekinthetünk el ettől a technológiától, a CLT-től, a széndiokszid kibocsátás csökkentése érdekében. A finanszírozás tekintetében a kialakított mechanizmusok nem voltak sikeresek, a szén árától függött minden, és amikor a szén ára alacsony, mint manapság, nem új semmiféle ösztönzés a CLT technológiák kialakítására. Ahogy az előadó is mondta, új finanszírozási rendszereket kell kialakítani, ipari innovációs ösztönzőket kell bevezetni, megfelelő érdekeket kell kialakítani, de jelenleg nem nagy a lelkesedés a technológia irányában. Azt is fontos kimondani, hogy a tagállam kell, hogy elfogadja, hogy a CLT technológiáját az ő az adott országban használják-e, ilyen értelemben nyújtottunk be módosító indítványokat a kezdeti költségeket a tagállamok kell, hogy vállalják, de véleményem szerint és véleményünk szerint az Európai Uniónak is szerepet kell játszani a finanszírozás tekintetében. És más frakciókkal is egyetértünk a tekintetben, hogy a Davis által javasolt rendszert rugalmassá kell tenni azt nem szabad megengedni, hogy a vállalkozásoké legyen a felelősség. A tagállamoknak is részt kell vállalniuk ebből a felelősségből. A 2009-es irányelv pontosan meghatározta a tárolási felelősséget. A többi környezetvédelmi intézkedés tekintetében sem lehet ez másképp. nem lehet mindent a befektetők vállára terhelni. Ki kell mondani egyeteműen, hogy a CLT-nek mi a szerepe, és ezért pontosan meg kell határoznunk a feltételeket. Nagyon fontos, hogy ezt a technológiát előtérbe helyezzük. Az Európai Bizottságnak egy javaslattal kell előállnia, figyelembe véve azt is, hogy a 2009-es irányelv nem volt sikeres a nagyon magasak a költségek, olyan technológiát kellene fejleszteni, aminek a költségei vállalhatók. Készen állunk arra, hogy a módosító indítványokat végigtárgyaljuk, megvizsgáljuk, és próbáljuk egyeztetni a különféle érdekeket. Már csak azért is, mert ez a jelentés hasznos, és amennyire lehet közelíteni kell azt, hogy a bizottsági célt el lehessen érnünk. Thank you, Mr. Chairman, and... Köszönöm szépen. Elnök úr, köszönöm Chris a jelentést és a megjegyzéseidet. azzal kezdtem, hogy negatív megközelítést alkalmazom, és akkor utána ebből jutok át a pozitív mondandómhoz. Csodálkozom, hogy mi van veled tulajdonképpen. Általában klímaharcos voltál el a klímáért. És amit most látunk az az, hogy igazából most teljesen a brit álláspontot képviselet, és nem akarod vállalni a megújuló energiaszélkitűzést, a 2030-as időpontot, és nézzük majd meg, hogy hogyan tudjuk a piacon megoldani a kibocsátás problémáját. Hát ez szerintem valami olyan piacalapú megközelítés, amely azokban az emberekben is megütközést kelt, akik kételkednek a piac mindenhatóságában. Nagy-Britannia azt mondja, hogy egy célt akar, és a piac majd dönt. És a atomenergiát még 40 évig támogatjuk, ennyit a piacról. És a liberális demokraták támogatják ezt, és Krisz is támogatja. Most pedig itt a CCS-ről beszélünk, és 2020-ban említetted a kezdeményezésedben az időpontot. A viselkedésed következménye most az, hogy lehet, hogy ambiciózus vagy a klíma tekintetében, de igazából CCS-sel és atomenergiával akarod elérni. Ez engem egy picit összezavar. Nem akar energiát, nem akarsz energiát spórolni, nem akarsz megújuló energiára alapozni, atomenergiát akarsz, és ez nekem ez egy kicsit furcsa. Aggódom, hogy hova is haladunk. De jó. Megígértem, hogy barátságos és pozitív leszek a második részben. Tehát ezt a CCS célt töröljük ki, mert 2020-ig nevetséges, hogy elérjük. Lehetetlen. Most egy tágabb vitát nyitunk majd, és ahol igazat adok neked, Krisz, az az, hogy én is úgy gondolom, hogy hosszú távon. Ha megnézzük a hosszú távú célkitűzéseket, a világ CCS nélkül nem fog fennállni így ebben a formában. Ennek nagyon egyszerű fizikai okai vannak. Mondok egy példát, acélipar. Ott vannak az ércek, nagyon sok oxigént tartalmaznak, és hogy az oxigént kiszedjük, csak is szénnel működik, és széndiokszidot kapunk. Nem semmi köze az energiafelhasználáshoz, ez egy fizikai törvény. Ha az oxigént az ércből kivonjuk, akkor ezt szénnel tesszük, és az eredmény széndiokszid. Tehát, hogyha acélt termelünk, akkor széndiokszid a melléktermék. És ezt a mellékterméket pedig valahogy meg kell oldani, meg, meg kell szabadulni tőle, és a CCS az egyik ilyen megoldás az ilyenfajta alkalmazásban látom a hozzáadott értéket. De akkor azt látjuk, hogy ez az egész CCS vita félre siklott. Miért? Politikailag miért alkalmazzak egy olyan alkalmazást, amelyet a szénipar szorgalmaz, mert fenn akar maradni. Tudjuk, hogy hosszú távon eh, igazából a szénerőműveknek nincs helye a világban. Meg kell szabadulnunk a szénerőműtől. És az összes technológia, amely meghosszabbítja a létüket, probléma. És nem fogom támogatni. Pillanatnyilag számos eh, nemzeti vitát a CCS árnyékolja be, és pedig azért, hogy meghosszabbítsák a szénerőműveiket. Nem fogom politikailag ezt megszabarni. És azért is nem, mert szerintem a hosszú távú jövő ne szén alapú legyen. Ezért ilyen problémás a CCS. Hiszen, hogyha azt látjuk, hogy néhányan aggódnak, de zöldként, miért védjük a szénerőműveket? Nem fogjuk védeni. Hollandiában, Németországban, Dániában nem használják majd. És a probléma itt van, hiszen a rossz barátaid félrevezetnek, rossz társaságba kerültél, Krisz. Éppen ezért harcos társad lehetek, hogyha tényleg olyan alkalmazás rejlik mögötte, amely nem a szénerőmű lobby kezében van. És mindenképpen olyan ipari alkalmazásokat kell találnunk, ahol nincs alternatíva Tudjuk, hogy az energiaszektorban van alternatíva. De néhány ipari alkalmazásban nincs fizikai okokból. Hogyha ezeken a területeken dolgozunk a technológián, akkor én is meggyőzhetném a zöld haverjaimet Európában, hogy támogassák ezt az elképzelést, te csak is ezért. Amíg a szénerőművek a CCS mögé bújnak, addig nem támogatom. Szükség van erre a technológiára, de akkor azokon a területeken alkalmazunk, ahol van értelme. És ez a következtetésem, és így szerintem előre haladhatunk. Várom az eredményt. Köszönöm. Köszönöm szépen. Bász. Anna Rosbach a következő. Moment. Chris Davis. Köszönöm szépen, elnök és köszönet illeti Chris Davis és a munkájáért. Nagyon sok módosítót nyújtottak be hozzá, jó magam is készítettem ilyen módosítókat, és hát érdekes volt azt találni, hogy a kutatók úgy tűnik mindenre megoldást tudnak kínálni a következő száz évre is, de hát tudjuk, hogy 2009-ben, amikor amikor megkezdtük az ezzel kapcsolatos eszmecserét, már akkor megállapítottuk, hogy a széndiokszid leválasztás és tárolás egy fontos lehetőség lehet. Most újra visszatérünk erre a kérdésre. De minden esetre számukra most nagyon fontos, hogy a CLT projektek, ugye utal erre a jelentés, hogy vannak itt projektek, tehát az, ezen projektek esetében fontos biztosítani azt, hogy működőképes legyen a technológia, és fenntartható, megvalósítható legyen, hiszen itt elég drága technológiákról beszélünk, ezeket valahogyan finanszírozni kell, hogy ugye azt nem szeretnénk, hogyha egy olyan iparágatra támaszkodnánk, amely csak állami támogatással életképes. Nyilvánvalóan szeretnénk azokat a javaslatokat támogatni, amelyeket Chris Davis-től, illetve másoktól is hallhattunk már. De ami a szabad választást illeti, hát úgy gondolom, hogy a tagállamokban elég eltérőek a feltételek, és, és hát a polgárokat sem szabad erre kényszeríteni, hogy ezt a technológiát válasszák. Talán vannak más lehetőségek is arra, hogy ezeket a szövegház hatású gázkibocsátásokat valahogyan másképpen korlátozzuk. Egyes országokban már komoly eredményeket értek el, de nem biztos, hogy a célt ez egyetlen megoldás. Ha viszont ennek a biztonságet kívánják növelni, akkor azt nyilvánvalóan támogatjuk. Ugye a CLT azonban nem szolgálhat ürügyül arra, hogy továbbra is mindenféle foszilis tüzelőanyagokat kritikátlanul felhasználjanak, tehát a foszilis tüzelőanyagok használatát nem szabad ennek örvén tovább támogatni. De fontos tehát a finanszírozás is. Anna Rosszbaknak köszönjük, Dagmar Roth Bérend kapja meg következő ként a szót. Én nem akarok Chris davis a cementiparról eh, vitatkozni, ugye 20 éve már különböző formában elő tudom adni ezeket az érveket. Ugye újra és újra, eh, amikor technológiák megakadályozására van szó, akkor mindig a cementiparra hivatkoznak, hogy amiatt nem lehet megvalósítani, vagy bevezetni egy új technológiát. És hát ez eh, úgy gondolom már most nagyon jól hallhattuk, hogy mik az érvényes érvek. Köszönjük szépen, Frances Krosted! Köszönöm szépen! Szeretném Chris Davis támogatásomról biztosítani. 2008-ban az Ipari Bizottságban én készítettem a véleményt a széndiokszid leválasztásról és tárolásról. Az igaz, hogy akkor ez egy újdonság volt mindannyiunk számára, és nagyon nagy reményekkel néztünk a technológia elébe, pilota projekteket alakítottunk ki, finanszírozáson gondolkoztunk. Aztán ma meg kell, hogy állapítsuk, hogy nem voltunk sikeresek, Európa nem volt sikeres. Ez sajnálatos, hiszen megragadhatta volna ezt a lehetőséget Európa, sőt, még a tudását exportálhatta is volna, hiszen vannak olyan kontinensek, ahol a szént nagy mértékben használják, és ezért a széndiokszid elkülönítés és szétválasztás fontos azon területeken. Értem én, hogy ezt a rendszert nem szabad arra használni, hogy szisztematikusan csökkentsük a széndiokszid kibocsátást, és ugyanakkor a szubszidaritás az egy olyan elv, amit nem hághatunk át, tagállamoknak kell döntés hozniuk arról, hogy milyen energiaforrást használnak, milyen technológiákat alkalmaznak, és ezért a széndiokszid leválasztás és tárolás továbbra is aktuális kérdés. Ezért az, amit Chris Davis kollégánk javasol, lehetővé teszi, hogy rávilágítsunk erre a témára fontosnak tartom, hogy beszélhessünk erről, hogy nézzük meg, hogy közösen hogyan tudnánk újra indítani, fölélénkíteni ezt a témát. Tudva azt, hogy ez tagállami felelősségbe tartozik, és főleg azok az ipari vállalkozások felelőssége, amelyek nagy mennyiségű széndiokszidot bocsátanak ki, hiszen meg kell találni valamilyen kombinált finanszírozási rendszert, hiszen jelenleg a szén piac nem működik megfelelően, de el se lehet kerülni azt, hogy beszéljünk erről a technológiáról, ezt a megoldást nem tehetjük félre, a széndiokszid leválasztást és tárolást. Ezért támogatom Chris Davis jelentését. Természetesen majd átnézem a módosító indítványokat, és minden esetre fontosnak tartom, hogy rávilágítsunk a témára. Vielen Dank. Köszönöm szépen, akkor rajtam a sor. Azt kell, hogy mondjam, amikor először olvastam Krisztus jelentőséget, akkor ezt tiszta provokációnak tekintettem. Nem tudom, hogy provokációnak szánta-e Krisztus, de én ezt ritkán tapasztalom, vagy ritkán élem meg olvasás során, hiszen ahogy már Krisztus is elmondta, nagyon sokszor azonos véleményt képviselünk, de úgy gondolom, hogy jelenleg egy technológia vagy egy eszköz sem olyan halott, mint a CCS technológia. És hogyha valamit ezzel kapcsolatban írogatunk, hát ez szép dolog, igen, szükség lenne erre például az acélművek, a cementművek esetében, különböző olyan létesítmények esetében, ahol egyszerűen nincs más lehetőség arra, hogy a széndiokszid kibocsátást csökkentsük. De ami a jelentésben áll, például a foszilis tüzelőanyagok tekintetében, hát ott azt kell, hogy mondjam, hogy vannak alternatív megoldások. Hát ezt valaki magyarázza már meg nekem, hogy egy erőmű hatékonyságát, hatékonysági fokát miért csökkentsük azért, hogy valahogy tárolni tudjuk a széndiokszidot tehát egy, egy, egy modern erőműt, ugye egyáltalán azért alkalmazzunk a továbbiakban is, mert hogy ezek hatékonyan működnek. Miért akarjuk ezt csökkenteni? Én azt gondolom, csak ott szabad a CLT-t használni, ahol nincs más lehetőség erre. Én most nem akarom itt erre rácsapni az ajtót, hagyjuk nyitva ezt a lehetőséget, de ahol van alternatíva, ott az alternatív lehetőségekkel kellene élnünk. Sokszor hallottunk már, hogy a kibocsátás kereskedelmi rendszert kellene itt bevonni a finanszírozásba, hát ezzel már nem tudom, mi mindent kellene finanszírozni. A 90-es években, hogyha emlékeznek, hát de már nem is tudom, mi mindent akartunk ezen a téren elérni. Jelenleg a széndiokszid kibocsátás egységek ára bizony igencsak alacsony, és hát ezzel már most is nagyon sok mindent finanszírozás kellene például a utcai megvilágítás, szerkezetváltás, sok mindent ebből akarunk finanszírozni a tagállamokban. Úgy gondolom, hogy hosszú távon igen, szükség van a CLT-re, de hát azért mégiscsak meg kell néznünk, hogy mire költjük a pénzt, és ez, erről a tagállamok döntenek. Ha megnézzük a befektetéseket a következő 20-30-40 évben, akkor bizony, hát a végéről kell visszafejtenünk ezt a kérdést. Nem lehet az, hogy most befektetek egy eurót, és akkor nem nézem meg, hogy 20-30-40 év múlva mit akarok ezzel elérni, ameddig ugye le van kötve a pénzem. Ugye ott 80%-os célkiszűzéseket akarunk elérni, de először is a forrásokat költséghatékonyan kell bevetnünk, különben ezt nem fogják elfogadni a közvélemény körében, ez nem fog működni. A, ugye Németországban, hazámban nyitott végül még az a kérdés, hogy ezt hogyan oldjuk meg, de elkezdtük ezt az energiafordulatot, de hogyha ezt nem tudjuk megfelelőképpen megindokolni és képíteni, akkor bizony nulla százalékos lesz az elfogadottsága és a támogatottsága ennek az energiafordulatnak. Ugyanakkor azt kell, hogy mondjam, hogy nem minden téves és rossz, ami az a jelentésben áll, van, amit támogatni tudok, de összességében, Krisz, én, én, én provokációként éltem ezt meg, amikor elolvastam ezt a tervezetet, és most ezt nem a 3G-re értem, hanem, hanem ez, ez az én mély meggyőződésem, hogy hát nem le, kell túl lelkesen támogatnunk ezt a technológiát, sokkal reálisabban kell látnunk azt, hogy hogyan lehet költséghatékonyan alkalmazni ezt a technológiát, és nem kell ezt úgy a lobogónkra, az zászlónkra tűzni, hogy aztán végül senki se vonuljon e, e lobogó mögött jelenleg egész egyszerűen túl messze vagyunk még attól, hogy piacképes legyen ez a technológia. Az én választó körzetemben is létezik már egy ilyen berendezés, ahol leválasztják és tárolják a széndiokszidat. Megnéztem, úgy gondolom, egy kicsit meg is tudom ítélni, hogy műszakilag ez holtak, de még messze-messze vagyunk attól, hogy tömegesen be lehessen ezt vetni, és hát az energia, a villanyáram termelés tekintetében szerintem nagyon-nagyon problematikus ennek a bevetése. Krász asszonyt provokáltam, úgy látom szót kért. Nem, nem, nem provokációra van szó, csak elgondolkodtatott ez a kérdés. Mégiscsak figyelmre mérte az, hogy voltak már kísérleti projektek, mindannyian támogattuk azt, hogy ezt kezdjük el, de egyszerűen ez, ez valahogy lelassult, nem találunk megfelelő helyszínt a projektekhez. És hát most én nagyon figyelmesen végighallgattam az eszmecserét, ez nem teljesen rossz, és nem is teljesen jó ez a technológia. Azt nem lehet, hogy, hogy még több szént égessünk el csak azért, mert most már tudjuk, hogy a föld alá be lehet ezt ásni, és ott tárolhatjuk azt. Ugye az acél és a cement ö, ipar tekintetében lehet, hogy mm, ezt tudjuk használni, vagy sem, de minden esetre jó lenne, hogyha legalább két-három kísérleti projekt működne. Tehát nem kell itt széles körben már azonnal ezt képíteni, hanem egyszerűen teremtsünk lehetőséget arról hogy tesztelni tudjuk a projekt, projekt létesítményeket, hogy egy kicsit így a, a félelmeket is eloszlathassuk. Meg kell nézni, mi az, ami megvalósítható. Tehát egy kísérleti projektre van szükség, amelyet együttesen támogathatnánk, és azt akkor megfigyeljük, hogy ez hogyan működik, nem kell itt széles körben, hanem célzottan kezdjük meg ezt. Elnök, Hát ez a finanszírozással is összefügg, ahogy már mondtam, Chris Davis is fog biztosan valami nagyon okosat mondani mindenre, de erről tudáltam, hogy a bizottság kér még szót a kibocsátás kereskedelmből származó bevételekre azonban még kitérnék, a tagállamok jelenleg ezt arra használják fel, hogy más energiaforrásokat támogassanak. Hogyha valahonnan elveszünk pénzt, akkor meg is kell indokolni, hogy ez hova megy. Az én hazámban az önkormányzatok arra várnak, hogy ezekből a pénzekből végre ki tudják fizetni azt, ami eddig nem kapott elég támogatást, például a megfelelő utcai világítást szeretnék átállítani, és szeretnének nagyobb pénzügyi mozgástérhez jutni a bevételekből. Persze mondhatjuk azt is, hogy a bevételeket a CLT technológiára kívánjuk fordítani, de hát ennek az eredménye még igencsak kérdéses. De nem akarok ebbe tovább belemenni, most a bizottság kapja meg a szót, majd Chris Davis, hogy visszavághasson. Die Europäische Kommission. Az, Európa... az Európai Bizottság képviselteti magát, és most megkérném, hogy szóljon hozzá. Ketten is vannak a bizottság részéről, akkor kérem. Nagyon szépen köszönöm. Mindenkinek jó napot kívánok, tisztelt parlamenti képviselők! A bizottság üdvözli ezt a vitát, hiszen eh, nagyon fontos kérdésről van szó a CCS jövőjéről Európában. A vita nagyon fontos jelenlege, hiszen a bizottság fáradozik jogalkotással ezen a téren. A bizottság márciusban állást foglalt, és pedig a 2030-as keret tekintetében, és eh, ennek a CCS is része volt. A 2030-as fehér könyvet a jövő év elején publikáljuk, és itt eh, politikai állásfoglalásunk is van, és ez pedig azt jelenti, hogy a CCS a jövőben sem elfelejthető, hiszen eh, hozzájárul az üvegházhatású gázok elleni küzdelemhez. Ezen kívül a szén úti terv részét is képzi, amely 2050-ig került tervezésre. A tagállamok saját maguk felelősség az energia mixük kiválasztásáért, és a tagállamok döntenek, hogy a területükön megengedik-e a szén tárolását. Lényeges, hogy tudjuk, hogy a CCS nagyon hatékony szerepet játszhat Európa dekarbonizációjában, hosszú távon, hozzájárult az energiahatékonyság intézkedésekhez is. De ne felejtsük el azt sem, hogy a CCS technológia számos területen alkalmazható. Nem csak a szén esetében, hanem más ipari szektorokban is alkalmazható, és nem csak az erőművekben. Bizonyos nehéz ipart is megemlítettek itt, mint például a cementet. A CCS az egyetlen olyan technológia, amely a szén kibocsátások 90%-át képes befogni. A CCS tehát nem feltétlenül áll konkurenciában a megújuló energiaforrásokkal, kiegészítik egymást. A megújuló energiaforrásokat támogathatja a pillanatnyi energiállátásban. A CCS-t kombinálják is például biomaszával. Nagy kibocsátás csökkentést érhetünk itt el sokkal többet, mint amennyit a megújuló energia saját maga elér. A technológiákat mindenképpen kombinálni kell, hogy szénmentesítsük Európát, hogy előmozdítsuk a megújuló energiaforrásokat és a CCS. Még egy szót. Mindjárt tudjuk, hogy a CCS technológiát javítani kell. A technológiának sokkal jobbnak kell lenni, és jó lenne, hogyha áruként lehetne foglalkozni vele. Ezen kívül meg vagyok győződve róla, hogy Európának folytatnia kell a technológia fejlesztését, a hatékonyság növelését a CSS, a eh, CCS esetében. Hogyha esetleg valamit hozzá tehetek, a bizottság két finanszírozási programot hagyjuk jóvá a CCS reklámozása érdekében, és az egyik már lezalult, a másik még mindig folyamatban van. És reméljük, hogy a második kampányunk népszerűbbé teszi ennek a technológiának az európai alkalmazását. És azt szeretnénk, hogy a CCS-t üzleti modellként is felfogják az érintettet. Ahogy a kollégám mondta, a CCS az egyik olyan technológia, amely segít Európának abban, hogy elérje a 2050-es célokat, hogy eh, szénmentesítse Európát 95%-ban. Említettük már a fehér könyvet, amelyben 2030-as határidő van, és eh, ez is ismét rivalda fénybe helyezi ezt a technológiát. Még egy utolsó megjegyzésem a Horizon 2020-ban. Ez az új kutatási és innovációs program a technológia további fejlesztését szorgalmazzák, hogy jobban megértsük, hogy az Európában hogyan alkalmazható jobban. Köszönöm. Köszönöm szépen, és most végezetül pedig Chris Davis. Köszönöm, elnök úr hadd mondjam el, hogy Dagmar és a többiek vágyait nem tudom elfogadni. Ugye vállaltam, hogy nem teszek ilyen megjegyzéseket, de van bárki, aki meg tudja oldani a széndiokszid kibocsátását. A nukleáris energia ellen voltam éveken és éveken keresztül, de most megváltozott a véleményem, fölismertem, hogy széndiokszid kibocsátását nincs, mert úgy gondolom, hogy a globális felmelegedés nagyobb probléma és nagyobb kockázat, mint a nukleáris energia. Szeretik ezeket az előítéleteket, és nem foglalkoznak a kibocsátással annyira. Na mindegy. Egyébként a szén és az energiaipar. A foszilis energiát használó cégek semmit, de semmit nem csinálnak, nem is igazán lobbiznak, egyszerűen örülnek annak, hogy a szénpiac összeomlott. És nagyon helyesen mondtad, hogy érdekeket kell kialakítani a célte irányában. Dagmar, hát választások lesznek jövőre, és az Egyesült Királyság, a liberálisok itt a kolléga az soha nincs itt, ugye az Egyesült Királyság függetlenségi pártja, mert mindig az európai külföldiek, akik megmondják, hogy mit csináljunk, és ezt akarjuk állítani. De már szükségünk van a széndiokszid leválasztása és tárolásra. Ahhoz, hogy szavazatokat szerezzünk, nem, ez a leg, nem ezek a legjobb szavak. Úgyhogy inkább csak arra szorítkozom, hogy megköszönöm Grosztet asszony és a többiek hozzászólását. Azért most foglalkozunk itt a témával. Kell-e bármilyen konkrét cél 2020-ra céltére? Igazából a cél megvan, ezt a tanács állította fel 2007-ben. 12 CLT demonstrációs projektet akarnak, hogy működőek legyenek 2015-re, és semmi nincs, még el se kezdődött semmi. Úgyhogy a célt ismerjük, a megújuló energiaforrásokra is kialakítottunk egy célt. Amit mi akarunk, hogy legalább valami történjen, hogy valami prioritást élvezzenek ezek a projektek, hogy egy pár projekt elinduljon. A projekteknél a prioritás nem lehet ugyanaz, mint a múltban volt. Az ipar kell, hogy az főszereplő legyen, és ha ezt meg tudjuk oldani, akkor a politikai frakciók között a hidakat igenis fel tudjuk építeni. A technológia még mindig fejlődik, nagyon fontos ez a kérdés. Jelenleg nem csak nincs olyan szakpolitikánk, ami ösztönözne, semmilyen szakpolitikánk nincs a vegyipar ösztönzésére, vagy a szénipar ösztönzésére, hogy projekteket tájtsanak föl. És a szektor képviselői is eljönnek a bizottsághoz, azt mondva, hogy szeretnénk együttműködni. Nagyon lenne, hogyha össze tudnánk hozni a cementipart, a többi iparágat, és legalább az első demonstrációs projekt induljon be támogatásra van szükség az, a megújuló energiaforrásoknál is, hát itt is szükség van a támogatásokra. A kísérleti projektek tekintetében is szeretnénk, hogyha a bizottság kialakítani egy megfelelő stratégiát, mielőtt teljesen lemaradunk a gazdasági, a tengeren túli gazdasági versenytársainkhoz képest. Köszönöm. Vielen Dank. Köszönöm. 27-én, 28-án szavazunk, novemberben itt az MV-ben, a plenárison pedig 2011. január-februárjában zajlik majd a szavazás. Tehát szeretném megköszönni ezt a nagyon érdekes, szórakoztató vitát. Most pedig folytatjuk a hatos napi rendi ponttal. Témája Majott. Én vagyok a jelentéstevő. Majott témájáról már Strasbourgban beszéltünk, amikor csütörtökön rendkívüli bizottsági ülésünk volt. Arról van szó, hogy ez a szigetcsoport január 1-től megkapja a távoli vidék státuszát, és éppen ezért itt kivételes szabályokra kerül majd sor a környezetvédelmi normák tekintetében, a jogi bizottságban van egy véleménytervezet, természetesen nem fogadhatjuk el. Hogy itt a parlamentnek ne legyen együtt döntési kompetenciája, csak konzultáljanak vele. Tehát néhány kolléga módosítókat nyújtott be, és pedig kettős jogalappal. Ezt még egyszer pontosan meg kell néznem hogy ez a parlament álláspontját erősíti-e. Szerintem felelősen kell cselekednünk. Van egy bizonyos idő, beli nyomás is, egy különleges ülést is beterveztünk november 14-ére, 9 órára. Ezzel is azt demonstráljuk, hogy tisztában vagyunk a problémával. Azonban itt a jogalkotás tekintetében még egyszer megnézem, a jogalapot és a jogi szolgálatot is. Megkérdezem majd, hogy itt nekünk mi fontos. Corin Lepás, Franco, Angar, Panyó kollégák nyújtottak be módosítókat, ami a jogalkotásra vonatkozik. Az összes kolléga Franciaországból jön. Richtung, das eine große... Tehát itt egy nagy koalíciót képviselnek a párthatárokon túl. Sajnos a kollégák közül senki nincs ma jelen. Nyilván megvan a jó okukra, de megnyitnám mégis ezt az eszmecserét az árnyék előadót. Nem látom, egyet se látok. Ha valaki esetleg szeretne hozzászólni. Jana Kudakis, asszony, parancsolj. Ah, well, I have a message from the shadow. Az árnyék eladó részéről, az ECR árnyék eladó részéről van egy üzenetem. Nagyon egyszerű az üzenet. Ez egy nemzeti kérdés, Franciaország témája, és nem kéne bevonni minket. Ezt előre bocsátva úgy gondolja az előadó, hogy a sziget az EU része, ezért az EU jogalkotás kell, hogy érvényes legyen ott is. Finito. Finito, oké. Okay. Befejeztem. Szóval noch hogy. Kívánne bárki más még szót kapni a bizottság, vagy illetve Grosztelt asszony, öné a szó. egyáltalán nem gyújtottam be módosító indítványt a francia kollégákhoz hasonlóan. Majót francia tartományá vált, ezért ott is alkalmazni kell a közösségi akit. Persze időre van szükség, hogy a alkalmazkodjanak mindenhez. Ugye, aki ismeri a majoti helyzetet, az tudja, hogy időre van szükségük, hogy alkalmazkodni tudjanak a közösségi akihoz. Előadóként nem jártam tényfeltáró küldetésen a helyszíne, De hát ugye ez most egy másfajta közigazgatási egységé vált, tehát ez fontos kérdés lehet, de most akkor a bizottságnak adnám meg a szót. Nem tudom, hogy az ő részükről ki van itt. We would just like to... Szeret, szeretnénk egy kijelentést tenni a jogalappal kapcsolatban, ez rövid lesz, és utána átadom a szót a kollégámnak, ő fog a lényegi kérdésről beszélni. Jó, ha tudjuk, hogy a kettős jogalapot nem támogatjuk. Ennek egyszerű oka van. Ez egy egyedi tény, téma, és ahogy a júri szakbizottság, ahogy mondja, hogyha a bizottságnak igaza van, hogy a normál jogalapot, vagyis a szektoriális jogalapot használja, amit az egyes témáknál alkalmazni kell, akkor emiatt ennek az egyszerű témának az esetében egy plusz jogalap alkalmazása nem lehet korrekt. Ez ennyire egyszerű. A normál jogalapot választottuk. Szeretnék erre mindenkit emlékeztetni, azért, mert minden területen lehet földrajzi megkülönböztetést tenni, ahol ez igazolt. Itt arra következtetésre jutottunk, hogy itt ez igazolt, indokolt, ezért a normál jogalapot alkalmazzuk, ami az Európai Parlamenti Együdöntést is jelenti. Ha ez igaz, akkor 349-es cikk nem jó, nem jó önálló jogalapként, és nem jó plusz kiegészítő jogalapként nem sem. Egy embernek nem lehet két neve. És most átadom a szót a kollégámnak, aki a lényegi témához fog hozzászólni. Bien? Igen, nem tudom ki az. Öné a szó. Köszönöm, elnök úr. Átveszem a szót a irányelv módosítás tekintetében. Itt valójában a jogi státusz változásáról van szó, ezért szeretnék arra is emlékeztetni, hogy az Európai Bizottság olyan javaslatot tett, ami figyelembe veszi a Franciaországtól érkező információt, vagyis itt nehéz bizonyos irányelveket alkalmazni ezen a területen. Kérik az irányelvek módosítását azért, hogy az alkalmazás megfelelően történhessen. Az irányelvek módosítása nélkül, például az keretirányelvek módosításánál, ugye ezek nem könnyen megvalósíthatók, és ezért figyelembe kell azt is venni, hogy az irányelvek végrehajtása az Európai Bizottság véleménye szerint nagyon fontos a majoti gazdasági fejlődés, szociális fejlődés szempontjából a lakosság érdekében. Ezért az Európai Bizottság egy sor megjegyzéssel élt a mód, az Európai Parlamenti Módosító Javaslatok tekintetében. Vagyis véleményünk szerint az irányelv logikája ellenébe mutatnak az Európai Parlamenti Javaslatok bizonyos javaslatok, például a önkormányzatok szót használják agglomeráció helyett, ez viszont az irányabb logikájával nem egyeztethető össze. Vannak egyéb módosító indítványok, amelyek például a lakosság megnevezésével kapcsolatos módosítást tartalmaznak. Ha a fő cél az, hogy a Majóti szigetvilág terheit 70 a csökkentsük, és 2020-ig lehetőséget adjunk számukra az alkalmazáshoz, akkor például a vízkeret irányelv módosítás alkalmazható. Ha nem, akkor viszont nincs megoldás. Ezért az Európai Bizottság számára fontos, hogy az összes érdeket figyelembe vegye, és így nem tudja elfogadni a parlamenti megközelítést, hiszen itt 10 ezer fős lakosságról van szó körülbelül. Ahogy már mondtam, Természetesen tisztában kell tartani azokat a javaslatokat, amelyek az Európai Parlament részéről készültek, és amelyek tisztázni kívánják a helyzetet. Ezekkel kapcsolatban nincs ellenvetése a bizottságnak. Köszönöm. Dank. Köszönjük szépen. Úgy látom, hogy más nem kért szót a jogalappal kapcsolatban, is ebbe az irányba hajlok, hogy teljes mértékű együtt döntési jogunkat érvényesítsük a jövőben, és November 27-én, 28-án fogunk szavazni erről a jelentés, és elnézést 14-én, itt eh, az elnök korrigálja magát, 14-én szavazunk, és akkor a decemberi plenáris elé fogjuk majd bocsátani. Köszönöm szépen! Most pedig kérném, hogy a vendégünk jöjjön be körünkbe. begrüßt ganz herzlich. Szeretettel üdvözlöm a litván egészségügyi minisztert a soros elnökség képviseletében, és hát ez személyes óhajam is volt, ez, hogy eljöjjön, és örülök, hogy az első beszámolójánál már felvetettük azt, hogy jó lenne szoros együttműködést fenntartani, és hogy már fél időben is jó lenne egy áttekintést kapni arra, hogy mi történt, mi fog még történni, melyek a fontos kérdések. És eh, Akitis úr betartotta a szavát, és most a soros elnökség fél idejében el is jött hozzánk, éppen ezért nem is szeretném most tovább eh, eh, az időt húzni, szeretném a miniszter úrnak megadni a szót, hogy aztán még a képviselőtársak is lehetőséget kapjanak a kérdések feltevésére. Miniszter úr, öné a szót. Köszönöm szépen, Matthias. Tisztelt szakbizottsági elnök, tisztelt parlamenti képviselők. Óriási megtiszteltetés számomra, hogy itt ma újra találkozhatok önökkel, és egy félidős jelentés adhassak a litván elnökségről. A céljainkat csak az Európai Parlamenttel történő szoros együttműködésben tudjuk elérni, illetve hogyha fenntartjuk az elnökség pozitív és dinamikus szellemét, akkor el tudjuk érni a céljainkat a következő két hónapban. Különösen e törvényalkotási ciklus végén szeretnénk elismerni azt, hogy mennyire fontos az Európai Parlament bevonása a munkánkba. Éppen ezért szeretném most elmondani, hogy mi az, ami, ahol mely területeken értünk el eredményeket, mit kívánunk még tenni, és hol tudunk még többet tenni. Most pedig akkor angolra váltani. Már nem csak azért jöttem el önökhöz, hogy megválaszoljam a kérdéseiket, hanem szeretném az önök nézeteit, elképzeléseiket is meghallgatni, egy komplex párbeszéd különösen fontos, mert csak azért is, mert a megoldandó problémák természete nagyon összetett. Úgy, ugye jelenleg a fenntartható egészségügyi rendszerek is napirenden vannak, amelyeket modernizálni is kell, és hát várhatóan az ezzel kapcsolatos munkacsoporti dokumentum elkészül még decemberben, és hát ezzel kapcsolatban a legfontosabb pontok az, hogy az Európa 2020-as stratégia és az európai szemeszter keretében ki kell dolgozni az egészségügyi aspektusokat, és a struktúrális alapokat az egészségügyi befektetésekre hatékonyabban, sikeresebben fel kellene használni. Fontos, hogy hatékonyan használjuk fel a gyógyszereket, és hogy integrált és jól vezetett egészségügyi eh, rendszerekben lássuk el a betegeket. Fontos az egészségügyi befektetések hatékonyságának nyomon követése, de ugyanakkor nem elegethet, nem elég az, hogy ezekkel a szempontokkal foglalkozunk, fontos a fenntarthatóság, nagyon fontos elismerni azt, hogy az egészségügyi rendszer nem csak kiadást jelent, hanem igenis elismert hozzájárulást nyújt a gazdasági növekedéshez, a termelékenységhez, a szegénység leküzdéséhez, a foglalkoztatáshoz és a versenyképességhez. És hát a szegénységügyi rendszerek fenntarthatósága szempontjából nagyon fontos az egyenlőtlenségek leküzdése is. Fontos az is, hogy az egészségügyet valamennyi szakpolitikába bevonják, fontosak a szolidaritás elveinek szem előtt tartása, fontos az, hogy modern egészségügyi rendszereket dolgozzunk ki valamennyi szinten, és más ágazatokat is be vagyunk ebbe a folyamatba. Eddig is nagyon bíztunk a brüsszeli támogatásban, illetve az egészségügyi fórumokban, úgy gondolom, hogy a tanácsi következtetésekben is tükröznünk kellene a különböző elképzeléseket. Most pedig tisztelt képviselők, szeretném az eredményeinket bemutatni a legfontosabb jogalkotási területeken. Nyilvánvalóan fontos kérdés a dohány irányelv, szeretnék gratulálni a kiváló munkához, amit végzett Linda McEvan előadó asszony, aki meg is kezdte már a három oldalú tárgyalásokat. Mi üdvözöljük a, azt, ahogyan az Európai Parlament szavazott erről a dosszéről. Ez azt mutatja, hogy a két törvényhozó ugyanabba az irányba szeretne menni, a mi általános megközelítésünk ugyanabba az irányba megy, mint a parlament tervezete. Már az első olvasata kapcsolatos tárgyalásokat megkezdtük, és 2013 végéig szeretnénk is lezárni, és szeretnénk akkor hivatalosan elfogadni egy felülvizsgált dohányíró nyelvet. Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy nagyon fontos ez az irányelv annak érdekében, hogy a WHO dohányellenőrzési egyezményét végre tudjuk hajtani. Az Európai Unió lemarad Brazília, USA, Ausztrália és más országok mögött, és közös feladatunk az, hogy megváltoztassuk ezt a helyzetet a dohány ellenőrzős területén e, fontos szerepet kell vállalnunk. Fontosak ugye a hozzávalók, fontosak az elcigaretták, a határon átjúló értékesítési formák és sok-sok további kérdés is, de ne feledkezzünk meg arról, hogy a legfontosabb célunk az, hogy megakadályozzuk, hogy a fiatalok dohányozni kezdjenek, a többieket, akik pedig már elkezdték, jól lenne leszoktatni a dohányzásról nyilvánvalóan szeretnénk itt közös megállapodásra jutni. Nem szabad a céljainkat azonban feláldozni technikai részletek oltárán, olyan technikai részletek esetében, ahol kompromisszum igenis lehetséges. Aztán fontos volt a klinikai vizsgálatok kérdése is, ez inkább azért fontos, hogy új eh, gyógyászati termékeket tudjunk kifejleszteni, illetve a jelenleg forgalomban lévő termékeket is úgy tudjuk alkalmazni, hogy az a betegek biztonságát és érdekét szolgálja. Ezen kívül nyilvánvalóan az iparág versenyképességes fontos, itt ösztönözik el a kutatás és az innovációt. Mindannyian elismerjük azt, hogy nagyon fontos, hogy megkönnyítsük a klinikai vizsgálatokat Európában, főleg, hogyha azt szeretnénk, hogy az európai polgárok jobb gyógyszerekhez jussanak, és versenyképes, erős gyógyszeriparunk legyünk, amely magasan képzetteknek biztosít sok-sok munkahelyet. Az ezzel kapcsolatos rendelet célja az, hogy a klinikai kutatást ösztönözzük az Európai Unióban azáltal, hogy az administratív terheket csökkentsük, és emellett a legmagasabb szintű védelmet is biztosítsuk. A Coreper ezzel kapcsolatban mandátummal ruházta fel a soros elnökséget október 30-án, és megkezdjük a tárgyalásokat az Európai Parlamenttel november 6-án. Racionális és kiegyensúlyozott megközelítésre van szükség ahhoz, hogy itt közös megállapodásra jussunk. Nem szabad túl sok időt töltenünk a technikai részletekkel, hanem arra kell fókuszálnunk, hogy ezt a jogszabályt még időben el tudjuk fogadni. A litván elnökség mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy megállapodásra jussunk, a legtöbb tagállammal, illetve az Európai Parlamente, hiszen ők is hajlandónak mutatkoztak arra, hogy minél hamarabb elfogadjuk ezt a rendkívül fontos jogalkotási aktust. Aztán még egyszer szeretném kihangsúlyozni, hogy ez a rendelet, ez a rendelet rendkívüli fontossággal bír a betegek számára, a kutatás és az iparák számára is. Különösen hálás vagyok Glenis Wilmot előadó asszonynak, illetve az ő csapatának, hiszen kemény munkát végeztek, hogy előkészítsék az Európai Parlament álláspontját, és, és szeretnénk a jövőben is együttműködni még szorosabban azért, hogy itt is megállapodásra jussunk. Végül pedig szeretném elmondani, hogy a litván elnökség nagyon keményen dolgozott annak érdekében, hogy az Európai Parlament magas elvárásainak, illetve a bizottság elvárásainak eleget tudjunk tenni, és elmondhatjuk, hogy komoly előrelépés történt a tanácsi munka során méghozzá nagyon rövid időn belül. Most pedig kérnék minden érintettet arra, hogy konstruktívan dolgozzunk együtt. Reméljük, hogy ez a fontos jogalkodási aktus elfogadásra kerül még a litván soros elnökség alatt. Aztán orvostechnikai eszközök. A elnökség elkötelezte magát amellett is, hogy itt a lehető legnagyobb előrelépést érje el mind az orvostechnikai, mind pedig az in vitro diagnosztikai eszközök tekintetében. A javaslat fontos változásokat vezetne be az engedélyezési eljárás során. A tagállamok alaposan megvizsgálják még a lehetséges kiadásokat a jelenleg érvényben lévő rendszereit. Nagyon sok technikai kérdés merül fel, ezeket nemzeti szinten szabályozták eddig, és ezzel kapcsolatban most uniós szinten kell megállapodásra jussnunk. és hát ez nyilvánvalóan hosszú vitákat fog eredményezni, különösen az orvostechnikai eszközök felülvizsgálatával, ellenőrzésével kapcsolatban. A litván elnökség szeretné az első részletes olvasatot lezárni még a soros elnökség idején, de hát nagyon lassan haladunk előre, még a kemény erőfeszítéseket is tesszünk. Éppen ezért szeretnénk itt további eszmecserét folytatni. Fontos, hogy itt lássuk, hogyan lehetne előrelépést elérni. Köszönetet mondanék az előadónak, Dagmar Roth Bérennek, aki aki az orvostechnikai eszközöket felejtve dr. Péter Lízejének is, aki az in vitro javaslattal foglalkozik. Szeretnénk a lehetséges megoldásokon dolgozni, hogy itt is előrelépés történjen. Aztán farmakovigilancia és az ezzel kapcsolatos díjak szabályozása. Itt új jogszabályok kerülnek kidolgozásra, és a farmakovigilanciai tevékenységek finanszírozását kell meghatároznunk mind az EMA, mind pedig a nemzeti hatóságok tekintetében szeretnénk minél hamarabb itt és három oldalú tárgyalásokat kezdeni a parlamenttel. Itt számítunk az önök támogatására, hiszen minél hamarabb el kellene fogadnunk ezt a jogszabályt annak érdekében, hogy a farmakovigilanciai jogszabályokat minél hamarabb végre lehessen hajtani. Az előadó Linda mcéven szorosan együttműködünk, és hát reméljük, hogy a bizottság és a parlament is minél hamarabb közévelünk az álláspontját. Ami pedig a további jogszabályokat illeti. Először is ugye ott van az egészség a növekedésért program, ennek fontos a pénzügyi támogatása az új pénzügyi többéves keret idején mi abban reménykedünk, hogy a mély kérdéses ügyeket sikerül a parlamenttel és a bizottsággal együttműködve megoldalunk, és ezáltal a programot javítani is tudjuk majd. Fontos aztán az úgynevezett átláthatósági irányelv, itt például a díszabásra is gondolunk, illetve a gyógyszerek bevezetésére. Itt még egy munkacsoporti ülésre kerül sor, de hát az eredmény itt a tagállamok hajlandóságától is függ, hogy mennyire halandók a kompromisszumos javaslatokba beleegyezni, jelenleg még nem jutottunk megállapodásra. Aztán szeretnék röviden még beszámolni azokról az eseményekre, amelyekre már sor került, vagy sor fog kerülni a soros elnökség keretében. A mentális egészségügyi problémák rendkívül fontosak, hiszen minden negyedik európai polgár szenved ilyen betegségben, éppen ezért az elnökség Vilniusban október 10-én és 11-én egy magas szintű konferenciát szervezett, a mentális egészség kérdéseivel foglalkoztunk, ennek a társadalmi meghatározóival, és egy állásfoglalást is elfogadtunk. Aztán az egészségügyi fórum, amely a fenntartató egészségügyi rendszerekkel fog foglalkozni, november 12-én és 20-án kerül megrendezésre Vilniusban, itt a fenntarthatóságról és hatékonyságról fogunk eszmét cserélni. Szeretném ezekre fölhívni a figyelmüket, kedves képviselők, és nagyon örülök ennek a lehetőségnek, hogy beszámolhattam a litván elnökség által tett előrelépésekre az egészségügy területén. Várom azt, hogy a jövőben is konstruktívan együttműködjünk és előrelépést érjünk el. Itt nagyon pozitív munkakapcsolatot sikerült kialakítanunk, és hát remélem, hogy a jövőben is konstruktívan tudunk majd együttműködni, hogy még hatékonyabbá tegyük az Európai Unió egészségügypolitikát. Most pedig köszönöm szépen a figyelmüket, és várom a kérdéseiket, boldogan válaszolok majd azokra. Köszönöm szépen, köszönjük az előadást, köszönjük a kiváló németségét is. Rendben van, akkor az első kérdéskör. François Krostet, Roth Bérend, asszony, Sophie Okoni. Grosztet asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Én előadó vagyok az egészségügyi kérdésekben, és már egy éve várjuk a trilógus döntését. És most szerdán ismét trilógus lesz, és ugyanaz a véleményem, hogy ez a népegészségügyi program ez nagyon fontos, és hogy ezt a dolgot nagyon gyorsan végre kell hajtani még a költségvetéséről beszélünk, még beszélünk a delegált jogi aktusokról és a közös finanszírozásról. Tehát ismét ezekről a dolgokról beszélünk majd szerdán. A bizottság elmondta a parlamentnek, hogy a költségvetés a népegészségügyi program tekintetében rendben van. Ez számunkra kulcskérdés, hiszen ez nagyon fontos, hogy megfelelő módon beinduljon. Még megemlíteném azt is, hogy terve van véve, hogy 444 millió eurót irányozunk elő 2020-ig, és az Európai Bizottság ezekből a számokból indult ki. Azonban mi egy szerény emelést szerettünk volna kérni, és van itt még néhány technikai dolog, amiben nem tudtunk megállapodni, de remélhetőleg megfelelő megoldást találunk. Miniszter úr, hangsúlyozza, hogy az egészségügy nem egy kis dolog. Az egészségügynek a következő pénzügyi keretben is fontos szerepet kell játszani, és szükségünk van a litván támogatásra, hogy sikeres döntés szülessen majd szerdán. Köszönöm. Köszönöm szépen, Dagmar Rothbérend. Köszönöm szépen. Elnök úr. Miniszter úr, köszönöm a bevezető szavait, és köszönöm, hogy betartotta a szavát, hogy visszajött. Örülök, hogy különbséget akar tenni. Mindig nagyon nehéz különbséget tenni. Mindjárt tudjuk. Fontosan, pontosan hallgattam figyelemmel. Itt a orvosi készülékek esetében maximális haladást akar elérni. Ezt egy picit tudná részletezni, hogy mit ért ez alatt? A parlament döntött az első véleményében, az első olvasatban. Ez két hete volt a plenárison, tehát elméletileg már el is kezdhettük volna a trilógusokat. Azonban még nagyon messze vagyunk ettől. Egyetért azzal, hogy egy kicsit gyorsítanunk kellene, hogyha itt ezt a két jogalkotási anyagot előre akarjuk mozdítani? Líze úr és jó magam anyagát? Lehet, hogy nyomás kell gyakorolni a tagállamokra. A munkacsoport, hogyha nem eh, tud dönteni, akkor el kell téríteni, és el kell vinni a koreperbe. Nagyon figyelmesen hallgattam, és eh, hallottam, hogy eh, mennyire ambíciózus a program a díjak tekintetében. Még eh, a szakbizottságban sem volt vitánk erről. Miért van ilyen furcsa érzésem a gyomromban? Hogyha egyrészt azt látom, hogy a, itt az előrehaladás nem lehet lassabb, semmit sem a tagállamokban, másrészt pedig amikor díjakról van szó, a tagállamok óriási mennyiségű pénzt várnak a nemzeti hatóságoknál. Tehát itt mindenképpen gyorsítani kellene az eljárást. Tudom, hogy rossz ajtókon kopogtatok, rossz embert bántok, és ezért elnézést is kérek. De ön, én, Líze úr és a parlamenti kollégáink nem elégségesek. Esetleg befolyásolhatná a munkacsoportot és a kollégáit a munkacsoportban, és megpróbálná egy picit jobban aktiválni a koreper diplomatáit, különben elveszítjük az anyagot. Köszönöm Rebecca Taylor, és utána Sophie Okoni. Köszönöm, elnök úr, köszönöm miniszter úr. Van néhány kérdésem. Először is szeretnék gratulálni, hogy sikerült megalapodni egy közös jogalkotási darabban. Néhány kérdésem van ezzel kapcsolatban. Az egyik itt, az, itt a határidőkre vonatkozik, hiszen itt kinyújtották a tanács időpontját, és itt igazából ez messzebb menne, mint az Egyesült Államok vagy új, Új-Zéland esetében. Itt a, kis, a klinikai kísérletek esetében Európának pedig haladó pozíciót kellett volna nyernie. Esetleg egy kicsit nagyobb rugalmasság lehetne itt. Esetleg egy kicsit lehet közelíteni a parlament álláspontjához. Tehát uh, itt például a 64 és a 99-es között lényeges különbség van. Most eh, még mindig eh, a klinikai kísérleteknél a tanács itt eh, fenntartja még azt, hogy a alacsony közbeszólási határ változon, és az off-label használatot is újra gondolják? Itt a dohány irányelvvel kapcsolatban értünk el haladást. Esetleg eh, tudna többet mondani arról, hogy itt a nikotin tartalmú termékeket hogyan látják, tehát az elektronikus cigarettákat, és itt tovább itt elég eltér az álláspontunk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Taylor asszony, Sophie Okoni, végezetül Jana Kudakis kolléganő. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon, nagyon gyors leszek. Három megjegyzés. Cigaretta, cigaretti és a csomag irányelv. Engem ez nem érint közvetlenül, de nagyon érintett az, hogy rengeteg emberrel érveltem a tagállamokban, akik eh, abszolút nem értenek együtt, egyet a jelenlegi irányelven. Tehát, mert nem alkalmazzák megfelelően, nem ültetik át. A díjak tekintetében most, igen, Dagmar is említett, hogy most kezdünk el foglalkozni ezzel, de itt három különféle pozíciónk van. Van a tanácsnak egy, van a parlamentnek egy, és van a bizottságnak egy. De szerintem ez problémás is lehet megoldani. Az utolsó megjegyzésem pedig egy saját kezdeményezésű jelentés néhány hónapja született ez meg, őssejtekről, saját magam értem, és a ciprusi elnökség azt mondta, hogy ezt szorgalmazni fogja. Most hol van ez? Köszönöm szépen, most pedig Sophie Okoni Elnézést, az én hibám volt, elnézést kérek. Pardon, monsieur le président. Megbocsátok, elnök úr. Miniszter úr, köszönöm, hogy megjelent előttünk ma. Két rövid kérdésem lenne. Az első, a, az elektronikus cigarettára vonatkozik a dohány irányelven belül. Készítettem fényképeket elektronikus cigaretta üzletekről, amelyek azt mondják, hogy itt nincs szennyezési, nincs közegészségügyi probléma, sőt, ez egy ö, egészségügyet szolgáló eszköz. Fontos, hogy pontos információink legyenek, és pontosan tudjuk, hogy hova tegyük a elektronikus cigaretta reklámjait mi az önvéleménye erről, és tudom, hogy folynak a tárgyalások erről, és kérek információt. Egy másik kérdés, ami itt az Európai Parlamentben nem aktualitás, viszont bizonyos tagállamokban igen, az energiaitalokra gondolok. A Red Bull, Red Bull az egyik ilyen márka, amit nagyon nagy mértékben fogyasztanak a fiatalok az Európai Unió sok tagállamában. Ezek az italok ezeknek hatása van az egészségre, ugyanúgy, mint a dohánynak, a kábítószernek, vagy az alkoholnak, de erre semmilyen jogalkotásunk nincsen. Franciaországban mi nem régóta megadóztatjuk ezt az italt azért, hogy drágább legyen, és hogy a fiatalok ne fogyasszák olyan nagy mértékben. Mi az elképzelése ezzel a problémával kapcsolatban? hiszen valós közegészségügyi problémává fog ez válni a közeljövőben. Az Európai Unió, az Európai Bizottság és az Európai Parlament elébe kell, hogy lépjen ezeknek a témáknak. Köszönöm szépen. A lista végére értünk, és a miniszternek megvan a lehetősége, hogy válaszoljon a kérdésekre. Miniszter úr! Norėčiau pradėti nuo pirmojo klausimo dėl sveikatos programos. Tai iš ties... Köszönöm. Akkor itt nézzük meg az egészségügyi programot. November 6-án reméljük, hogy megoldódik a kérdés. És pedig a finanszírozás tekintetében is. És reméljük, hogy a társfinanszírozási tételek is megoldódnak Személyesen úgy vélem, hogy ez a 449 millió euró 2014 és 20 között nem elégséges. Tehát az a saját személyes véleményem, de nyilvánvaló az, hogy egyet kell érteni ezzel, hiszen kompromisszumokról van szó, olyanokról, amelyeket be kell tartani. Az összes többi technikai kérdést pedig eh, itt a végrehajtási jogi aktusok segítségével kell megoldani, és így kell haladást elérnünk. Olyan országot képviselek, amely szegényebb mint az átlag európai ország. És ez az ország nagyon jól megérti, hogy a gazdasági válság idején sem szabad takarékoskodni a polgárok egészségén. Szeretnék Dagmar Roth Bérend kolléganőnek köszönetet mondani a kérdéséért. Igen, gyakran találkoztunk, számos aspektusról is szóltunk bilaterálisan. Tehát például itt a gyógyszerészeti termékek esetében nem értük el a megfelelő eredményt. Tehát, hogyha az ír elnökségtől a mieinkig belegondolunk a helyzetbe, akkor Láthatjuk például, hogy előre mozdulás volt a díjak tekintetében, de amennyiben a páciensekről beszélünk, akkor nagyon sok ér van, amelyet elő kell venni. Ezek az érvek pedig azzal függenek össze, hogy a rendelet jogi aktusként számos technikai részletet tartalmaz. Számos olyan részletet, amely kötelező, És ezek olyan házi feladatok, amelyeket előbb-utóbb meg kell írnunk. Tehát lehet sok elképzelésünk, de egyidejűleg azt is el kell ismernünk, hogy néha több idő szükségeltetik bizonyos problémák megoldására. Amikor például átvettük az elnökséget, akkor egy informális tanácson vitáztunk erről, és megkérdeztem a miniszter kollégáimat, hogy a politikai akaratukat kinyilvánítják-e, hogy többet érjünk el. A kollégákkal pedig rendre találkoztam, és Beszéltünk az in vitro megtermékenyítésről, beszéltünk az orvosi termékekről, készülékekről, és megállapodhattunk abban, hogy előbb az alapvető kérdéseket kell megoldani. És akkor jöhetnek a részletek. Magától értetődő az, hogy mindig azt a választ kaptam, hogy először a prioritásokat kell vázolni. Azonban a többi a tagállam azt mondta, hogy fenntartással élnek, teljesen mindegy, hogy milyen okok miatt. De megpróbáltuk ezeket az országokat nyomás alá helyezni, telefonáltunk velük, és mindig fáradoztunk, hogy haladást érjünk el. A tárgyalásokat szeretném folytatni, hogy a koreperbe tudjunk menni, hogyha a munkacsoportban bizonyos kérdéseket nem tudunk megoldani. Másrészt pedig el kell gondolkodni azon, hogy az egész szöveget hogyan tudjuk átdolgozni. Úgy, hogy előre mozduljunk. A tanácsban is felmerülhet a kérdés. A meglévő pozíció pozíciókkal kapcsolatban és a határidőkkel kapcsolatban. Ez azt jelenti, hogy ismét szeretnénk folytatni a tárgyalásokat a héten a konkrét országoknak írok is, és mind a 27 tagállammal telefonon beszélni fogok. Beszéltem a biztossal is telefonon. Köszönetet mondtam azért, hogy megkaptuk a lehetőséget, hogy még egyszer több ülést tarthatunk. Mindent megteszek, hogy lehetőleg gyorsan előre mozduljunk. Ami személyesen rám vonatkozik, szeretnék őszinte maradni, és aktívan fellépni. Érhetünk el jobb eredményt, az elnökségünk alatt, a görög elnökség alatt is haladhatunk, de döntő fontosságúak az elkövetkezendő hetek. És szeretném, hogyha elérnénk azt, amit tényleg el szerettünk volna érni. Itt a klinikai kísérletekre áttérve, Rebecca Taylor kérdezett rá, ha nem tévedek, a klinikai kísérletekre kérdezett rá, és a határidőkre. Természetesen a határidőket nagyon szorosan kell megszabni. Vonzóbbnak kell lennünk, az Egyesült Államokkal és a többi konkurenciával szemben. Az egész Európai Uniónak vonzóbbnak kell lennie. De a határidők tervezése természetesen összefügg a páciensek védelmével. Itt szakértelemről is szó van, természetesen a paciensek jogairól. Globális kontextusban a betegek joga nagyon nagy prioritást élvez az Európai Unióban. Éppen ezért optimálisan kell a határidőket megszabnunk. Klausėte taip pat dėl e, tabako taribos dėl e, Rákérdezett valaki a dohány irányelvre is. A tanács álláspontja alapján, és ide tartoznak az elektronikus cigaretták is, Ezt a kérdést már számos alkalommal feltették nekem. A parlamenttel folytatott viták során azt láttuk, hogy a parlament és a tanács véleménye eltér egymástól. Biztos vagyok benne, hogy figyelemmel kísérik ezt a vitát. És ez a pozitív lista nagy kihívás a tárgyalási folyamatban. És ehhez még hozzájárul, hogy a tagállamok gyakran különböző álláspontokat hangoztatnak tehát kompromisszumot szeretnénk létrehozni. Orvosként garantálhatom, hogy a tudományos információk elérkeztek hozzám. Ezek azt mutatják, hogy az elektronikus cigaretták is lehetnek károsak az egészségre. ezek a cigaretták vonzhatják a fiatalokat, vonzerővel rendelkeznek, de az elektronikus cigarettáktól való függőség sokkal veszélyesebb, mint ahogy azt elképzelnénk. Vannak különféle álláspontok itt a különféle tagállamok részéről, különféle megközelítések vannak, és kompromisszumot kell találnunk. Tehát mindenképpen egyensúlyt kell találnunk. Világos, hogy a következő trilógus nagyon fontos lesz. Ezeket a kérdéseket meg kell, hogy válaszoljuk a trilógus alatt. Nem vagyok benne biztos, hogy kitette fel ezt a kérdést. Egyesek azt állíthatják, hogy hogy nincs is szükség egy ilyen irányelvre, elég, hogyha konkrét intézkedéseket foganatosítunk. Gondolok itt most a dohánytermék irányelvre. De hát a WHO egyezményt aláírtuk, és ez azt jelenti, hogy még nem végeztük el a házi feladatunkat, most tartunk ott, hogy az ezzel kapcsolatos feladatainkat letudjuk. És ez az irányelv nagyon hatékony eszköz lehet ebben a folyamatban. És aki azt állítja, hogy nincs is szükség erre az irányelvre, hát azt gondolom, hogy ezek az emberek nem értik, hogy miről van szó, miről is szól ez az irányelv. Egyrészt hogy a dohány iparnak nem lett volna szabad ekkora nyomást gyakorolni a törvényalkotókra, illetve nem is gyakorolt volna ekkora nyomás, ha nem lenne jelentőség, nem lenne fontos ez az irányelv. Ami pedig az energiaitalokat érinti. Ez a kérdés is rendkívül fontos, és nagyon aktuális is. Litvániában ezeket az energiaitalokat nagyon kedvelik a fiatalok és a gyerekek. És itt bizony közvetlen összefüggés állapítható meg az alkoholfogyasztással. Tehát a fiatalok körében az energiaitalok és az alkoholfogyasztása közvetlen kapcsolatban áll egymással. Tehát itt különböző energiaitalok, um, élénkítő italokra van szó, amelyek, amelyekről nagyon könnyű átszokni az alkoholos italokra. Azt gondolom, hogy a szakbizottságok foglalkozik ilyen kérdésekkel is, hiszen hiszen ezek a kérdések is az egészség védelmével kapcsolatosak. És hát mindezekhez még hozzá kapcsolhatjuk a fiatalok megbetegedéseit is, Éppen ezért azt gondolom, hogy ezek a kérdések, ezek a problémák nagyon is aktuálisak. Vannak olyan tagállamok, ahol korlátozzák az energiaitalok fogyasztását, máshol nem, tehát ez mindenképpen egy problematikus kérdés. Aztán következő kérdés az ősejtekre vonatkozott. Nagyon sajnálatos, hogy az elnökségünk alatt nem szenteltünk időt az ezzel kapcsolatos eszmecserének. Munkacsoportokban tudatosan nem ez a munkacsoportokban tudatában vannak annak, hogy, hogy ez egy fontos téma, és nagyon sok a nyitott kérdés ezen a területen. de az elnökség idején azért érintettük mi is ezt a kérdést, de nem került napirendre, csak szakértői szinten cseréltek eszmét erről a kérdésről. Remélem, hogy valamennyi kérdésre választottam. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen! Úgy gondolom, hogy ezek a válaszok igencsak kimerítőek voltak, és remélhetőleg valóban a tanács felé és közvetíteni tudja ezt, hiszen egyre szűkösebb az időnk, a mandátum végére érünk, és amit nem sikerül elvégeznünk a mandátumunk lejárásáig, a lejártáig, az bizony meg fog szakadni, az a munka elvész, amit már belefektettünk ezekbe a témákba, és hát itt olyan ügyekről is van szó, amelyek hozzáadott értéket hoznának az Unió 450 millió polgárának életében. Ezért is ültünk itt most össze, és ezért hálás köszönet illeti önt, amiért betartotta a szavát, és eljött újra a szakbizottságunkba, és megvitatta ezeket az aktuális kérdéseket velünk. Köszönjük szépen, és a jövőben is sok sikert kívánunk! Köszönöm. Nos, ezennel holnap folytatjuk a szavazással 10 órakor. 10 órakor folytatjuk, mindenki hozza a szavazókártyáját, és most személyesen is üdvözlöm Kassler urat, aki itt van, már Strasbourgban is üdvözöltem, de akkor nem volt ott, az új tagunk, jó együttműködést kívánok. Az ülést berekeztem, a koordinátorok holnap kilenckor találkoznak, az összes többi tízre a szavazókártyával itt legyen. Köszönöm szépen, és mindenkinek kellemes estét!